és hát akkor egy kicsit többen voltak itt a kollégák közül, mint most, de most is nagyon érdekes napirendi pontjaink vannak, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük is meg a mai ülést. Húsz év telt el a kínai események óta, és ez egy nagyon fontos 60 hát éve kiáltották ki a kínai népköztársaságot, és nagy, hatalmas ünnepségek kezdődtek Kínában éppen ennek megünneplésére. Mindemellett Kínában az emberi jogi jogsértések továbbra is napirenden vannak, például az internetet csak korlátozottan használhatják az emberek több tucat emberjogi aktivistát tartanak fogva, e, távolítják el őket Pekingből. Azok, akik e, demonstrálnak, vagy e, Pekingben megjelennek és demonstrációkat szerveznek, őket visszafordítják vidékre, nem is engedik be a, a városba. Nagyon fontos, hogy gondolkozunk ezen a helyzeten, eh, próbáljunk valamit tenni ennek javítása érdekében. Nagyon sajnálatos, hogy eh, ezen évforduló alkalmával ilyen eh, eseményekre kerül sor. Több kérdés felmerült a Kína ügyében tartott vitával kapcsolatban és az Európai Bizottság válaszára várunk ezen kérdésekkel kapcsolatban. Yes. Eh, siis ensimmäisen kysymyksen on jättänyt eh, Barbara Lohbieler ja se... Az első kérdést Barbara Wachbiller nyújtotta be, és a gyermekmunkára vonatkozik ez a kérdés. Lockpiller asszony egy jelentést kér számon az Európai Bizottságon, amelyet a bizottság megígért ezzel a témával kapcsolatban. Elvileg vártuk, hogy tájékoztatta bennünket az Európai Bizottság részéről még nyár előtt ennek a jelentésnek a sorsáról. És ez nem történt meg, ez a tájékoztatás, és képviselőtársunk ezt szeretné tudni, hogy miért. Egy megfelelő jelentést kér számon az Európai Bizottságtól, nem csak nem hivatalos dokumentumot, hanem hivatalos dokumentumot, hivatalos jelentést. Az Európai Bizottság részéről Timanc úr, ki szeretne hozzászólni? Thank you, Mrs. Chair. Uh, my name is Didi and I'm a head of Angensennek hívnak. Uh, a DG Trade-en dolgozom, és mi koordináljuk ezt a jelentést, uh, amelyet kértek tőlünk, és 2008-ra szerettük volna ezt lezárni, ezt a jelentést. Azonban nem volt ezzel kapcsolatban határidő, hivatalos határidő, és magának a jelentésnek a formátuma sem volt előre meghatározva. Azt beszél, arról döntöttünk, hogy a tartalomhoz igazítjuk a formát, miut, ahogy haladunk előre a munkában. Figyelembe vesszük természetesen a jelenlegi intézményes helyzetet, az újonnan megválasztott parlamentet, és ezen kérdésben nyilván egyeztetni szeretnénk a parlamenti képviselőkkel. Olyan dokumentumot szeretnénk kidolgozni, eh, amely alapján vitát folytathatunk, nem pedig késztények elé állítani a parlamentet egy hivatalos végső jelentéssel. Eh, a jelentés tervezetet hamarosan véglegesítjük, az európai, ez jelenlegi Európai Bizottsági mandátum lejárta előtt, hogy még a parlament is időben megkaphassa ezt az anyagot, és megvizsgálhassa, hogy milyen esetleges intézkedésekre van szükség, és van lehetőség a gyermekmunka elleni harcban. Remélem ez megválaszolja a kérdésüket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak a válaszát. Most Lokbiller asszonynak adom meg a szót. Van-e kiegészítő kérdése? Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne még egy kérdésem. Nem világos számomra, hogy miért kell meg most döntést hozni arról, hogy milyen formátumra kerüljön sor. Hiszen úgy értettem, hogy nagyon fontos, hogy nyilatkozat nyilatkozat formájában készüljön el ez a, ez a dokumentum, nem pedig informális anyag formájában. Én új képviselő vagyok, nem értem pontosan a különbséget, és nem tudom, hogy miért van erre szükség, talán elmagyarázhatnánk nekem. Elnök, kérem az Európai Bizottságot, hogy precízebben válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen, mondja a bizottság képviselője, elnézést, hogyha nem volt világos. Nos, az anyag formátum, ahogy ez nyilatkozat lesz-e, vagy munkadokumentum, vagy mi, ez számos dologtól függ, e, tartalmától például. Ha például analitikai e, kérdésről van szó, amely a vitát megnyitná, akkor ez munkadokumentum lenne. Hogyha egyértelmű ajánlásokat e, tartalmaz az anyag, akkor, akkor pedig nyilatkozat formáját öltené. Még mindig vizsgáljuk, hogy melyik formátum a legmegfelelőbb, meg, legmegfelelőbb. Ezért bürokratikus korlátaink is vannak, attól is függ, hogy hány oldalas az anyag, például, hogy milyen formátumot ölthet de ahogy haladunk a munkával, a tartalom fogja meghatározni eh, a formát. Remélem, hogy eh, ezzel megválaszoltam a kérdését, de ha nem, akkor szívesen válaszolok további kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez a válasz most már kimerítő volt. Nyilván ezzel a jelentéssel kapcsolatban mi nekünk is lesz hozzá szólásunk. krisztián Dan Preda eh, kérdése a következő Myanmarral kapcsolatos, és a parlamenti választások terveze, ö, parlamenti választásokra való felkészülés a jövő évben kerül ezekre sor. kérdezem, hogy az Európai Bizottság úgy gondol, a kérdés azt tartalmazza, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja-e, hogy valódi, szabad és igazságos választásokra kerül-e sor Myanmarban. Az Európai Bizottságnak mi a véleménye erről? Várjuk a válaszukat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kérdést. Ma még nem létezik választási törvény, amely meghatározná azon pontos feltételeket, amelyek majd a 2010-es választásokat szabályozzák sem a jelöltek, sem pedig a ö, regisztrálandó pártok tekintetében. Ezért igen nehéz ma ajánlani valamilyen szinten, vagy előre látni azt, hogy túlzottan korlátozó jellegű lesz-e ez a szabály mármint a törvény. Ezért a bizottság jelenleg nem kíván még ezen téren végleges álláspontot kialakítani, viszont mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2010-ben a választásokon minden egyes szereplő részt vehessen a bizottság eh, kritikusan kívánja a párbeszédet eh, a eh, Myanmari politikusokkal és hatóságokkal lefolytatni a civil társadalom résztvevőinek bevonásával, és természetesen Christian Dan Predának megválaszolok. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy Pereira úrnak lesz kiegészítő kérdése, igazán van? Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Egy kérdésem volna még. Valahol nagyon furcsa számomra és meglepő ezt az értékelést hallgatni. Mi is az én kérdésem ezzel kapcsolatban, amennyiben a burmai alkotmány már most korlátozza a jelöltséget például olyan személyek számára, akik külföldi állampolgárral házasodtak, nem gondolják, hogy e, ezen jelenlegi alkotmány már most korlátozó jellegű óriási innováció lenne ez, mármint hogyha azt veszük, az alkotmány kevésbé engedékeny, míg a választási törvény esetleg engedékenyebb lesz. Hát ez engem nagyon meglepne. Nos, ez alkotmányos kérdés e, van itt a dolog középpontjában, biztos vagyok benne, hogy a bizottság erre tud válaszolni. Köszönöm, elnök asszony, valóban. Az alkotmány azt írja elő, hogy tilos olyan személyek számára e, jelöltként fellépni, akik külföldiekkel házasodtak. Elnök és államfőként e, lehetetlen a hozzáférés a jelöltséghez ilyen feltételek között. Természetesen Preda úr Szucsi asszonyra utal, jelenleg azt mondhatom, hogy nem igazán tudjuk, hogy milyen törvény születik majd meg, és milyen törvény gátolhatná meg az aktív részvételt, vagy az aktív jelöltséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor lépjünk tovább. Természetesen milyen már és az nem sokára, napirend, nem sokára megrendezendő választások nyilván napirendre kerülnek. Prépolsz asszony kérdése a következő, a palesztin gyermekek helyzete. Számos konvencióra utal, egyezményre, szerződésre a kérdésében. és azt kéri az izraeli hatóságoktól, hogy a gyermekek jogai tiszteletben tartva eh, lépjen fel, eh, és a nemzeti jogot tiszteletben tartva ezen kérdésben. Az Európai Bizottsági a szó. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen. Már tegnap egy volt alkalmunk röviden kitérni erre a kérdésre. Hadd mondjam el a következő. Először is az Európai Bizottság teljes mértékben osztja az aggodalmakat, amelyeket a képviselő asszony kifejezésre juttat a kérdésében. A palesztin gyermekek helyzetéről van, helyzetéről van szó, akiket izraeli börtönökben tartanak fogva. Ez vitatárgyát képezi az izraeli féllel különböző szinteken különös tekintettel az informális emberjogi csoportra, amely legutóbb október, szeptember 3-án ült össze. És ez lehetővé teszi számunkra, hogy felvessük még egyszer ezt a kérdést. Jelen pillanatban, amit még elmondhatok, az a következő. Az Európai Bizottság azon a véleményen van, hogy a fogvatartás lehet, ö, ö, korhatárát 16 évben meghatározni nem felel meg a nemzetközi jognak, nem felel meg a gyermekvédelmi jogszabályoknak, egyezményeknek. Persze Izra, Izraelben is más a helyzet, ott is 18 éves korig kiskorúnak számítanak a ö, fiatalok. Úgy gondoljuk, hogy az Izraelben fogvatartott gyermekek különösen sebezhetőek, attól függetlenül, hogy milyen intézetben tartják őket fogva, és az ő fogvatartásuk nem felel meg a nemzetközi jognak. Az izraeliek azt mondták, hogy július 20 9-én a Cisjordánia eh, izraeli eh, katonai parancsnoka egy eh, rendeletet bocsát, rendelkezést bocsátott ki a kiskorúakra vonatkozóan, és Izrael így most külön gyermekekre vonatkozó igazságszolgáltatást vezet be, és ez 2009. szeptemberétől kell, hogy végrehajtásra kerüljön. Azonban továbbra is fennmarad, a, továbbra is áll a kritika azzal kapcsolatban, hogy még mindig családtagok, illetve ügyvédek létében hallgatják ki a palesztin kiskorúakat. Az egyes, az Egyesült Nemzetek kínzás elleni bizottsága azt követelte, hogy a kihallgatások során készítsenek videófelvételeket, de ennek nem feleltek meg az izraeli hatóságok, ezt nem teljesítették. Az Európai Bizottság tudomása szerint július végén 342 palesztin gyermeket és kiskorút tartottak fogva. Most 42 palesztin gyerek 12-15 év közötti gyerek van, fogva, van fogvatartó intézetekben. Talán azt is el kellene mondanom, hogy az Európai Bizottság és a Tanács az Európai Unió iránymutatásait alkalmazza erre a helyzetre, azokat az iránymutatásokat, amelyek a krízis helyzetben élő gyermekekre vonatkozik, vonatkoznak és ezen iránymutatásoknak az egyik cél területe éppen ez a terület. Jeruzsálemmel egy, egy specifikus cselekvési tervet dolgoztunk ki, hogy ezzel a kérdéssel szembenézzünk, és így nem csak az ENSZ ügynökségeivel, hanem az izrael és palesztin NGO-kkal is együtt fogunk működni, hogy a gyermekek jogait védjük ezen specifikus helyzetben. És persze továbbra is követeljük Izraeltől, hogy a nemzetközi jognak és egyezményeknek megfelelően kezelje ezt a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen a bizottság válaszát. Prepolsz asszony kérdezhet. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a bizottságnak a nagyon részletes választ. Tegnap este egyébként a zárt ülésen is megbeszéltük már ezt a kérdést, de azért még néhány kérdésem van. A bizottság hivatkozik az informális emberi jogi csoportra. Tegnap kaptunk egy tájékoztatást erről. És most azt olvasom a tavaly a parlamentben elfogadott állásfoglalásban, hogy a 8 EU-Izrael társulási tanácsülésén döntöttek arról, hogy ezt a munkacsoportot felváltsa egy emberjogi albizottság. Tegnap azt hallottuk, hogy erről még mindig nincs szó. És ilyen módon tulajdonképpen ennek a, ezzel a problémával nem foglalkoznak kellő súlyjal az EU és Izrael közötti politikai párbeszéd során. Ezért kérdezem azt, hogy ez a hivatalos albizottság megalakul-e? A másik dolog. Ugyanebben az állásfoglalásban, parlamenti állásfoglalásban elsősorban az adminisztratív őrizettel foglalkoztunk, és kértünk bizonyos minimum normákat. Úgy most a bizottság is ezt megerősítette. Egy év után még mindig semmilyen előrelépés nem történt. Sőt, ennek az ellenkezője az igaz a, ugyanolyan szabályok vonatkoznak a gyerekekre, mint a felnőttekre, tehát katonai bíróság foglalkozik az ügyekkel. A, ezek a szabályok teljesen eltérnek, hogyha izraeliekről van szó, tehát teljesen más, hogy járnak el a palesztin gyerekekkel, nem kapnak jogi tanácsot, a családtagok nem látogathatják meg őket. Időnként három hónap is eltelik, amíg egyáltalán vádat emelnek, vagy hivatalosan elindul az eljárás. A bizottságnak szerintem sokkal többet kellene tennie, mert ez mindenfajta nemzetközi jogszabályt sértő eljárás. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban sikerüljön segítenünk, nekünk parlamentnek is, a szakbizottságunk titkárságától is eh, talán kérdezhetem, vagy megkérhetjük a parlament elnökét is, eh, hogy hát emlékszik-e még a tavaly elfogadott állásfoglalásunkra, és az izraeli eh, hatóságot, az izraeli állam tulajdonképpen egyáltalán nem adott semmilyen választ, és semmilyen módon nem javult a helyzet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ön felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament kérte, hogy ezen a probléma, ezzel problémával kapcsolatban tényekkel álljanak elő. De talán az bizottság képviselője meg tudja válaszolni ezt a kiegészítő kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami az első pontot illeti az albizottság létrehozását, az Európai Unió ezt javasolta Izraelnek, Izrael ezt nem fogadta el, és Izrael szélesebb körű, tehát a, a bilaterális egyezményben szereplő bizottsági struktúra szélesebb körű alkalmazását javasolta a megerősített egy, együttműködés mm, formájában. Azonban, hogyha ugye önök is tudják, hogy ez felfüggesztésre került a gázai háború, januári gázai háború óta, és ezért csak informális munkacsoport van emberi jogi kérdésekben, amely nemrégiben ült össze. Azonban szeretnék mindenkit arról biztosítani, hogy a fogvatartott gyermekek kérdése az izraeli börtönökben, akár büntetőeljárásban, akár administratív fogvatartásról van szó. Nos, ez a, ezt a e, e, kérdést felvetettük, és továbbra is fel fogjuk vetni magas szinten is. Nem csak az informális munkacsoporti ülésen, hanem az együttmű, a társulási egyezmény magasabb szintjein is. Ami a parlamenti ö, e, állásfoglalás végrehajtását illeti, Nos, nyilván itt utánkövető lépésekre lesz szükség, megnézni, meg kell nézni, hogy ezt végrehajtják-e, azonban szeretném az ENC kínzás elleni bizottságának az ülésére felhívni a figyelmet, amelyre márciusban került sor, március, május 14-én, amely felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekek kihallgatására felvételt kell készíteni, és hogy ez a, ez a kihallgatást, ezt a kihallgatást a családtagok, illetve ki, és ügyvédek jelenléte nélkül hajtják végre. Általán átlagban évente 700 palesztin gyermeket hallgatnak ki, és 95%-ban sikerül bizonyítékot szerezni. Ahogy elmondtam, a katonai parancsnok nemrégiben egy rendelkezést adott ki, amely szeptemberben kell, hogy alkalmazásra kerüljön, szeptembertől, és ez is a gyermekekre vonatkozik, fogvatartott gyermekekre. Nem tudjuk még, hogy hogy hogyan alakult ez a helyzet eddig, talán később talán később kapunk erre visszajelzést, hogy a kiskorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatás hogyan működik. Szeretnénk továbbra is ezt a kérdést folyamatosan napirenden tartani. Elnök, köszönöm szépen Timánc úrnak. Köszönöm a kiegészítő választ, és köszönöm, hogy elemezte a helyzetet, amelyről Prépolsz asszony kérdést tett föl. Kiváló példája ez annak, hogy micsoda problémák merülnek föl egyezmények végrehajtásával kapcsolatban, és az Emberi Jogok, Emberi Jogi Bizottságnak ezzel foglalkoznia kell. A következő kérdés David Martin, kérdése egy elég széles körű kérdés, az egész területet lefedi, és azt kérdi, hogy az Európai Bizottság mit tett a kolumbiai emberjogi helyzet tekintetében. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Krisztof Isnernek hívnak, Kolumbiáért felelős egységet vezetem. A Kolumbiáról beszélve meg kell kérdezni, hogy honnan jönnek ezek a problémák. A jelenlegi kormányzat számos erőfeszítést tett annak érdekében, hogy ami a drogbandákat illeti, illetve az illegális felfegyverzett csoportokat illeti, velük szemben megerősítsék a fellépést, illetve a jogállamiságot erősítsék. Ez általános helyzet javított javult, ami az emberjogi eh, kérdéseket illeti, itt is sikerült előrelépést eh, elérni. Ezen az összefüggésben az Európai Unió többször is kifejezésre juttatta a kolumbiai eh, politika támogatását. Ezt emellett el kell mondanom, hogy hogy nem feltétlen támogatást nyújtunk, nyújtunk Kolumbiának, és persze vannak olyan emberjogi problémák, amelyek még mindig aggasztóak. Nemrégiben kaptunk egy jelentést az ENSZ jelentéstevőjétől az emberjogi aktivisták helyzetéről. Az M a, a benszülöttek helyzetéről például annak érdekében, hogy ezeken a területeken elérre lépést érjünk el, ez nagyon fontos számunkra. A, pár, a Kolumbiával folytatott párbeszéd és együttműködési problémák, együttműködési kérdések során is ezek mindig felmerülnek, ezek a kérdések. Megállapítottuk néhány hónappal ezelőtt, hogy Kolumbiával létezik egy dialógus, illetve munkacsoport, amely nemrégiben ülésezett. Olyan fórumról van szó, amelynek keretében megpróbálunk hát, tapasztalatot cserélni az emberjogi kérdésekről, és tájékoztatást nyújtani az EU-s technikai segítségnyújtásról és ezen a területen számos előrelépésre jut, került már sor. Az emberjogi kérdés felmerült a politikai párbeszédben és a legmagasabb szinten is adhok találkozókon. Folyamatosan azt követeljük Bogotától, hogy a sebezhető csoportok védelmét tűzezászlajára itt ide tartoznak az emberjogi jogvédők is a szakszervezetek képviselői, az áldozatokat tömörítő egyesületek képviselőit is nagyon aggasztja a helyzet, az elmúlt években kialakult helyzet. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb sor kerüljön a helyzet kivizsgálására és az elkövetők megbüntetésére. Ami a bilaterális programunkat illeti, nagyon sokat teszünk ezen a területen az ember, emberi jóságú komponens jelentenek. Egy nagy szolgáltatási programot is indítottunk, amely a büntetlenség elleni harcot célozza. Az áldozatoknak a hozzáférése az igazságszolgáltatáshoz is fontos kérdés, illetve az áldozatok védelme az őslakos népességnek az emberi jogainak biztosítása is. Nagyon fontos kérdés ez tehát számunkra, és, és nyilván figyelemmel kísérjük ezt a kérdést. Elnök. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Biztos vagyok benne, hogy Mártin úr szeretne kiegészítő kérdést föltenni. Tessék. Igen, igen, szeretnék, mondja Mártin úr. Köszönöm a bizottságnak a válaszát. És örülök, hogy fontosnak tartják ezt a kérdést a Kolumbiával kapcsolatos viszonyban. Azonban, hát ez még nem elégít ki ez a válasz. Igaz, hogy Kolumbia legutóbbi időszakban javította az igazságszolgáltatási rendszerét, és az emberi jogi sértések csökkentek valamennyiben, de annyira nem változott a helyzet mégsem. Azt gondolom, hogy a biztonsági helyzet még mindig nem olyan jó, senki nem nincs biztonságban. Ami az emberi jogi aktivistákat, illetve szakszervezeti aktivistákat, ő, többet közülük meggyilkoltak, ez gyilkosságokat nem vizsgálták ki, és még az is lehet, hogy ezeknek a gyilkosságoknak egy részét a kormány rendelte meg, vagy az ő utasítására követték ezeket el. A GSP Plus kereskedelmi rendszerből profitál Kolumbia, és nyilván tudják, hogy ennek az egyik feltétele az emberjogi klauzula betartása. És nekem úgy tűnik, hogy Kolumbia nem igazán tartja ezt be a GSP plusz visszavonása sát én nem követelném Kolumbiával kapcsolatban, de itt az ideje, hogy az Európai Bizottság formális vizsgálatot indítson azzal kapcsolatban, hogy a legnagyobb kedvezmény elvéből továbbra is részesülhessen-e Kolumbia vagy nem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez egy nagyon fontos kérdés ami az eszközöket illeti, a kereskedelmi politikát illeti. Talán ezt, ezzel kapcsolatban kiegészítő választ kaphatunk. Thank you. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy itt ölbetett kézzel vártunk az emberi jogi kérdés kapcsán Kolumbiában. Tudjuk, hogy nagyon súlyos problémák vannak. Ami a büntetlenség kérdését illeti, ne feledkezzünk meg arról, hogy Kolumbiában a belső a kapcsán nagyon súlyos nagy örökséget hurcolnak, és hát nem csak az emberi jogi aktivistákat, szakszervezeti embereket fenyeget veszély, hanem nagyon sok a gyilkosság a lakosság körében, és 90%-uk az elkövetőknek nem kap semmilyen büntetést. A tendencia éppen az azonban, hogy egyre több embert elítélnek, és az együttműködési programunknak pont az a célja, az egyik célja, hogy támogatást adjunk az igazságszolgáltatásnak, és mi is hozzájárunk ahhoz, hogy egyre több elkövetőt ítéljenek el. Természetesen próbálunk nyomást gyakorolni a kormányra is, a megelőzés érdekében, hogy a sebezhető csoportokkal kapcsolatos úgymond védő programjaikat erősítsék. Itt több ezer emberről van szó, akiket már hivatalos védelem alá helyeztek. És egyetlen egy esetben sem, tehát senkit nem gyilkoltak meg a védettek közül. De hát egy gyilkosság is túl sok, és továbbra is figyelünk, tárgyalunk a kormányjal, mit tehetünk együtt annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak. Nagyon köszönöm, hogy válaszolt a kérdésre. Az ötödik kérdésünket Kazak alelnök úr tette fel, ez az Asrafi iraki táborra vonatkozik, és az Asrafi tábor, tábor helyzetéről szól. Nagyon aggasztó ez a helyzet az emberi jogok szempontjából. Először azt javaslom, hogy a bizottságot hallgassuk meg, és mit válaszol a bizottság Kazak úr kérdésére. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság osztja tisztelt képviselő aggodalmait az Asrafi táborban lévő helyzettel kapcsolatban. De szeretném rögtön ehhez hozzátenni azt is, hogy rendkívül bonyolult és nehéz a helyzet, eh, nehéz megítélni a helyzetet. Vannak eh, meg munkatársaink, akik eh, nyomon követik a helyzetet, de ők sem tudnak bejutni az Asrafi táborba hiszen önök is tudják, az iráni határon található ez a tábor. 2009. januárja óta az iraki kormány vette át a felügyeletet az amerikaiaktól ezen a területen, de Persze, ez még nem jelenti azt, hogy a felelős hatóságok kötelezettségei megváltoznának a tábor lakók biztonságának a garantálása tekintetében. Harmadik forrásokból híreket kaptunk a júliusban, hogy romlik a helyzet, de helyben lévő forrásokból is érkeztek ilyen hírek, az ENSZ menekültügyi főbiztosságáról, a Vöröskeresztől is, és ezek a jelentések, beszámolók azt tükrözik, hogy az iraki hatóságok behatolása nyomán a táborban 11-en haltak meg, és sokan sebesültek meg. Természetesen egy ilyen tragédia esetén helye van a hivatalos vizsgálatoknak, hiszen teljesen elfogadhatatlan, ami történt. Másrészt viszont Irak eh, szuverén ország, és a biztonsági erőinek eh, kötelezettsége, hogy eh, biztosítsák a rendet, a közrendet az ország egész területén. Asra pedig egy enklávé volt az országban, és igazából nem gyakorolhatnak ellenőrzést a hatóságok. Ezért nagyon fontos ahhoz, hogy visszatérjen a normalitás az or- ebben az országban, ami olyan sokat szenvedett, hogy mindenütt biztosítsák, garantálják a közrendet de természetesen az emberi jogok tiszteletbe tartása és a nemzetközi egyezmények tiszteletben tartása mellett kell eh, ennek a közrend megőrzésével kapcsolatos kötelezettségnek eleget tenni. Minden szinten érdeklődtünk, administratív szinten is, és az utolsó trojka eh, ülésen eh, szeptember 24-én is felvetődött az Asrafi tábor ügye más szinteken próbálunk segítséget nyújt Iraknak, például emberi képzést kapnak a államisági programunk keretében iraki rendőrök, katonák. Különböző változatok terjengnek arról, hogy mi is történt júliusban az Asrafi táborban. Az iraki kormány azt mondja, hogy ez a behatolás egy olyan műveletnek a része volt, aminek keretében helyre akarják állítani a szuverenitást az ország egész területén, csak elszabadult az erőszak. A Bagdad együttműködve az EU-val megismétlik azt, amit mi is mondjunk, hogy a szuverenitás nem lehet az alapvető emberigok, illetve a szabadságok kárára biztosítani. Valóban nagyon bonyolult ez a helyzet, és nem könnyű megítélni, értékelni a helyzetet a tények alapján sem, miután nem tudunk bejutni a táborba. Köszönöm szépen! biztos vagyok abban, hogy Kazak úr egy újabb kérdést fel kíván tenni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, hogy ilyen részletekbe menően válaszolt meg a kérdésemre. Az Ásrafi táborban ismert események, év eleje óta olyan események, amelyek igen nagy aggodalomra adnak okot. Ártatlan emberek szenvednek, áldozatokká válnak, és bizony a, egyszerűen két ország, két szomszédos ország stratégiai problémáinak áldozatává válnak. Nagyon aggódom, és szinte ö, sokkolóan hatottak rám azon képek, amelyeket láttam, amikor az iraki hadsereg ö, ö, katonái az Ashrafi táborba behatoltak és hogyan reagáltak az amerikai katonák mindenre, akik annak idején az Asrafi tábor biztonságát, védelmét ö, ö, szavatolták. Azt gondolom, hogy a nemzetközi közvéleménynek, közösségnek fel kell lépnie ez ellen, és szigorú szabályokat kell ö, ö, mindenképpen bevezetni, mert csak így lehet biztosítani az áldozatok védelmét. Elnök asszony, kérném, hogy a svéd külügyminiszternek és a főbiztosnak is küldjön egy levelet, amelyben ENSZ megfigyelők kiküldetését kérjük a táborba. Erre mindenképpen szükség van. Valahol egy ilyen megfigyelői misszióval talán nagyobb rálátásunk lenne, és talán az iraki hatóságok is egy ilyen misszión keresztül majd fellépnek a helyzet ellen. A parlamentnek és a svéd soros elnökségnek támogatnia kell mindet, hiszen ezen emberek sorsát nem nézhetjük tárt kezekkel. Nagyon köszönöm. Én magam is, és Andrik Jéne eh, elnök aztán is részt veszünk ebben a folyamatban, és eh, a kérdést elküldtük az ENSZ menekültügyi főbiztosságához is. És ahogyan Kazak úr is rámutatott erre ebben a kérdésben, a helyzet eh, azóta is romlik. Még van egy kis időnk, ezért még két kérdést fel tudunk tenni a bizottságnak, a szokásunktól eltérően, de most erre van idő, ezért kérem, hogy röviden tegyék fel a kérdéseket, még másfél perc lenne ideális. Stevens úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy lehetővé teszi számomra, hogy még feltegyem a kérdésemet. Az iraki delegáció elnökeként is teszem ezt, és szeretnék hozzászólni ehhez a kérdéshez itt a szakbizottságban. A kamp, az Ashrafi táborról beszélünk, ahol 3000 500-an, 3500 menekült található az iráni mujahedének volt tagjai, laknak ebben a e táborban, és teljesen integrálódtak a helyi közösségbe, és széleskörű támogatást kapnak a környéken lakóktól itt Észak-Irakban kollektíven és egyénileg is garantálták nekik a védett személyek státuszát és az ehhez fűződő jogokat a negyedik Genfi menekültügyi konvenció alapján. A teljes menekült státusz garantálták nekik az amerikaiak. Semmilyen fenyegetés nem érte ezzel Irak biztonságát vagy szuverenitását ami viszont esetleg veszélyt jelenthet, az a szomszédos Irán, ahol ők jelentik a legnagyobb ellenzéki csoportot. És az irániak próbáltak nyomást gyakorolni az iraki kormányra, hogy vegyék át az ellenőrzést a tábor felett. És azt hiszem, hogy az irániak ragaszkodtak ahhoz, hogy ez a 36 fogva tartottat börtönben tartsák, és deportálják őket vissza Iránba, ahol minden bizonyal megkínoznák és kivégeznék őket. Az irániak az Asafi tábor mind a 3600 lakóját szeretnék visszadeportáltatni Iránba, ahol minden bizonyra halál várna rájuk. Itt egy hatalmas katasztrófának a <clears throat> lehetősége van benne a helyzetben, és már hónapok óta, tulajdonképpen már két éve próbáljuk felhívni erre a figyelmet. Áprilisban a parlament elfogadott egy nagyon fontos állásfoglalást, de úgy tűnik, hogy az iraki hatóságok ezt egyáltalán nem veszik figyelembe bírósági, iraki bírósági döntés rendelte már el a 36 fogvatartott szabadon bocsátását és a saját az iraki bíróságok mind a három döntését ignorálták. Most már 64 napja éjségsztrájkot folytatnak ezek az emberek. Úgyhogy sürgősen azt kell kérnünk, hogy az ENSZ küldjön, küldjön oda egy monitoring küldöttséget, és a kormányt fel kell hívni, hogy tegyen valamit. Köszönöm szépen, Stevenson úr. Azt kell, hogy mondjam az ülés levezető elnökeként, hogy kérnem kell a kollégákat, hogy röviden szóljanak hozzá. Tudom, hogy itt nagyon nagy érzelmek eh, kísérik ezt a témát, de már nincs olyan túl sok időnk, mert Sri Lankával is kell még foglalkoznunk. Atár úr a következő hozzászóló, azután Sinclair úr következik, eh, ha lehet röviden. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni. Kérem, azt, hogy a nyilatkozat kapcsán kicsit magyarázzák meg e, nekem azt, hogy mit jelent az, hogy e, milyen, milyen valóban jelentős fellépést terveznek annak érdekében, hogy megengedjék a bejutást a táborba. Köszönöm ezt a nagyon rövid kérdést nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet jól tömören kérdezni. Sinclair úr. Köszönöm elnök az, uh, Sinclair asszony. Szeretném megköszönni Kazak úrnak ezt a kérdést. Egy DVD-n láttam a júliusi atrocitásokról a felvételeket, és borzasztó, amit ott láttunk. Na, én is nagyon rövid leszek, hiszen a megjegyzéseim többségét már a kollégám elmondta, teljesen egyetértek azzal, amit ő mondott. A bizottság azt mondta, hogy Irak egy szuverén állam, és ez nehézé teszi a helyzetet. De azért, amit megtehetünk, az az, hogy nagyon is odafigyelünk, és nagyon koncentrálunk arra, ami ott történik. Köszönöm. Kile úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy felhívhatom a figyelmet az Asrafi táborban uralkodó helyzetre. A bizottság képviselének a válasza nem volt kielégítő, mert eh, nem hozhatjuk fel ürügyül azt a semmitevésre, hogy bonyolult eh, a helyzet. A parlamenti állásfoglalás nagyon világos. Tragikus az emberi jogi helyzet, eh, a 36 fogvatartottal kapcsolatban, különösen, akiknek a szabadon bocsátását már iraki bíróságok rendelték el, és ennek nem tesznek eleget, ezért azonnali fellépésre van szükség. Az iraki delegáció tagja vagyok már évek óta. Jártam tavaly egy éve három kollégámmal, parlamenti képviselőtársammal az Asrafi táborban. Ez egy modellértékű menekült tábor amelyben a cél az, hogy az Iránban és a demokratikus változásokat elősegítsék. És ezek az emberek tárták fel először a világnak az titkos iráni nukleáris programot, tehát hálával is tartozunk ezeknek a menekülteknek, és mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk rajtuk. Igen, valóban mindig is úgy járunk el, ahogyan azt ön is felvázolta, hogy el kellene járnunk. Mit válaszol erre a bizottság? Elnök asszony, természetesen ilyen helyzetekben soha nem lehet teljesen kielégítő választ adni. De rávilágítottam arra, hogy szeptember 24-én az EU trojka az irakiakkal a találkozón felvetette ismét ezt a kérdést, és a 36 fogva tartott szabadon bocsátásának az ügyét is felvetettük. Valóban, ahogyan Sinclair asszony elmondta, az amerikaiaknak is fel kell vetni ezt a kérdést, ez egy olyan út, amit, olyan lehetőség, amit még fel kell tárnunk. A bizottság azonban nagymértékben az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az adataira hagyatkozunk. Ez a megfelelő szervezet, hogy ilyen helyzetekkel foglalkozzon. És nem értünk egyet azzal teljesen, hogy ez egy olyan értékű menekült tábor, ami, ahol a cél az, hogy elősegítse Irán demokratizálódását egészen a közelmúltig azért az EU terroristáinak a listán is rajta voltak ezek a mujahedinek, úgyhogy az amerikaiak listáján is, és úgy tudom, hogy néhány EU tagállam terrorista szervezet listáján is megtalálhatók voltak. Ez egy nagyon ellentmondásos, tehát ez a szervezet. És ne feledkezzünk meg arról sem, ugyanakkor, hogy természetesen nagyon nehéz az iraki hatóságok számára is azt, hogy elfogadják, hogy a saját területükön van egy olyan iráni enklávé, amit nem tudnak teljesen ellenőrzés alatt tartani a saját országuk területén. Ezt elmondva, természetesen azért az iraki hatóságoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és a humanitárius normákat, de ez az ügy valóban nagyon nehéz, nehezen ítélhető meg minden részletében. És továbbra is fel fogjuk ezt mindig vetni az irakiakkal, és szeretnénk, szeretném biztosítani a tisztelt képviselőket, hogy nem térünk nyugovóra, és odafigyelünk erre a valóban drámai helyzetre a iraki kapcsolataink területén is. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt az újabb tájékoztatást. Azt hiszem világos, hogy két eltérő nézet van a helyzettel kapcsolatban. Ahogyan mondtam, mindenképpen garantálni kell, hogy a nemzetközi egyezményeket betartsák, és az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Ezzel a kérdések órájának a végére értünk. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljött és válaszolt a kérdésre, kérdésekre, és a tájékoztatást adott. Rátérünk a nyolcadik napi rendi pontunkra, ami egy nyilvános meghallgatás az emberi jogok helyzetével kapcsolatban Sri Lankán. Négy előadónk lesz. Az első előadó egy szakértő, a kommunikációs igazgató, a Nemzetközi Válságcsoport igazgatója Andrew Strolein. Ő Azután egy sri lankai újságíró és emberjogi aktivista, Sunanda Des Paria mond tanúságtételét fogjuk meghallgatni, majd ezt követően Antoine Gérard mondja el a nemzetközi szempontból a véleményt, ő az ENSZ munkatársa humanitárius fellépések koordinálásával foglalkozik itt Brüsszelben, és ő beszél majd a humanitárius szempontokról. A bizottságot David Tier képviseli, őt is meghallgatjuk. És ő majd a GSP eljár rendszerről beszél, tehát a legnagyobb kedvezményelvéről, és még meghallgatjuk Timans urat is, aki szintén a bizottságot képviseli. És végül még röviden a sirankai kormány egyik képviselőjét is meghallgatjuk. Arra kérem az előadóinkat, hogy körülbelül 10 percben eh, próbálják meg összefoglalni a mondandójukat, mert az előadások után szeretnénk, hogyha lenne egy nagyon élénk vita. Először tehát Andrew stroline adom meg a szót, a Nemzetközi Válság csoport igazgatójának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több mint négy hónap telt el azóta, hogy az évtizedek óta tartó polgárháború véget ért a tamil tigrisek vereségével. Azóta több mint negyed millió tamil etnika, etnikai származásra gondolok, őket fogva tartják, fogvatartó táborokba zárják, börtönökbe zárják az ország észak, északi részén. És a helyzet azt mutatja, hogy még akár a hadsereg rá is lő azokra, akik ki akarnak törni ezekből a táborokból. A nemzeti és nemzetközi jogot is megsértik a, a kihallgatások elmaradásával, a vizsgálatok elhallgatásával. A táborokban nincsen megfelelő élelmiszer, vízellátás, tiszta víz, higiéniai viszonyok elfogadhatatlanok. Én megfelelő monitorozásra van szükség az ENSZ részéről és menekült jogi szervezetek részéről ezen táborokban. A kormány többször is ígérte azt már, hogy hogyan és mikor fogják ezeket a személyeket szabadon engedni. Azonban ezek az ígéretek nem váltak valóra. Először hat hónapot ígértek, aztán az év vége előtt, aztán januárban, de még mindig semmi nem történt. Három héttel ezelőtt, azt gondolom, hogy három héttel ezelőtt történt, Mm, azt mondták, hogy a kormány tízezer embert fog szabadon bocsátani két héten belül, de még ez sem történt meg. Aztán bejelentették, hogy tízezer embert szabadon bocsátottak, de ez nem igaz, mert az egyik táborból egy másik fogvatartó táborba szállították át őket. A sri lankai kormány folyamatosan ígérget, de ezeket nem tartják be, és egyszerűen nem lehet bízni abban, amit ígérnek. Nos, a háború végén körülbelül kb. 289 tamil belső, tamil, belsőleg menekült tamilról tudtak hivatalosan, de valószínűleg több tízezren vannak. Ez, ez a tamil tigrisek, ez egy ta, terrorista csoport, és kb. 5000 embernek sikerült saját mm, szabadságát megvásárolni, sikerült kijutni, és kb. 6000-en tértek haza. A legjobb szám, ami rendelkezésünkre áll, vagy legmegbízhatóbb szám, a kormány számaira kell támaszkodnunk, az az, hogy 264 ezer ember menekült az országon belül, tehát hatalmas számról van szó, belső, belföldön menekült emberek, táborokban élő emberek, akik nem törhetnek ki, nem engedik őket haza. Ezeket a fogvatartó táborokat nem sikerült megközelítenünk, nem sikerült meglátogatnunk pedig vannak olyanok ezek közül, amelyek fenntartják a kapcsolatot a tamil tigrisekkel. Többször is elhangzott a kormány részéről, hogy azért nem engedhetik haza az embereket, mert először akadály, először föl kell szedni az aknákat, aknamentesíteni kell. Ez végül is eredetileg jó magyarázatnak tűnt, de gyakorlatilag kiderült, hogy semmi értelme nincs. Aztán E, ugye 264 ezer emberről állítják azt, hogy a tamil tigrisekkel kapcsolatban állnak, és ezért nem szabad őket hazaengedni. De akkor viszont eljárást kellene indítani, ezek, erre, erre az eljárásra azonban nem került sor. A kormány nem tud választ adni arra, hogy hány ember indítottak, e, hány ember ellen indítottak eljárást, és az ICRC nem tudja ezt ellenőrizni gyakorlatilag senki nem tudja, hogy van-e valamilyen átvilágítás, vizsgálat, nyomozás. Már négy hónap eltelt, hogyha a kormány négy hónapja világítja át az embereket, akkor nyilván kiderült volna már néhány emberről, hogy hazamehet. A legutóbbi ígéretek sem sikerült, nem sikerült lezárni. A napi ö, ö, kilépő kártyákat ígértek az embereknek, de ez is nevetséges, hogyha az embereket, meg, emberekben megbíznak annyi, annyira, hogy egy napra ki elhagyhatják a menekültáborokat, akkor akár haza is küldhetik őket, haza is engedhetik őket, hogyha átvilágították őket. A kormány áttelepítési mm, ütemterveket ígért, de ezeket sem nem, nem tartották be az emberjogi ENSZ megbízott és beszámolt erről egy sajtótájékoztatót tartott, vagy sajtóközleményt adott ki, és azt mondta, és az ő szavait akarom használni, nagyon fontos, hogy minden intézkedést megtegyünk annak érdekében, hogy a túl zsúfolt sri lankai menekültáborokat eh, tehermentesítsük, és eh, meg kell engedni a bels- belföldön menekülteknek, hogy hazatérjenek, térjenek haza az otthonaikba, hogyha ez nem lehetséges, akkor meg kell engedni nekik, hogy eh, őket befogadó családoknál lakhassanak. Meg kell nyitni a kapukat, és nem szabad lőni az emberekre, akik el akarják hagyni ezeket a táborokat dolgokat. Kedden, két nappal ezelőtt maga a főtitkár is beszélt erről a kérdésről. A nemzetközi képviselők, nemzetközi emberi jogi szervezetek képviselői is felvetették már ezt a kérdést, hogy már kezdenek feszültségek kialakulni ezekben a táborokban, és az embereket mindenféle ok nélkül, mindenféle vád nélkül tartják fogva, és úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő, következő etnikai konfliktus magvait vetik el ezzel. Ezek az emberek gyakran gyermekeikkel élnek itt a túlzsúfolt táborokban, egyre feszültebbek, idegesebbek, és felmerült annak a veszélye, hogy egy újabb etnikai etnikai fűtöttségű konfliktus robban ki. Ez hangzott tehát el, és az ENSZ, illetve a nemzetközi közösség feladata, hogy megvizsgálja ezt a helyzetet. Az Európai Unió és a tagállamok nagyon sok mit tehetnek? Hát korlátozottan hatással lehetnek a kormányjal. Voltak olyanok, akik a GSP Plus programról beszéltek, a kereskedelmi preferenciákról. E, erről beszélni kell, beszélni kell a belföldön menekülők helyzetéről, az ő problémáikról, a médiában, életben kell tartani ezt a témát az újságírókat sem engedik be a táborokba, nem tájékoztathatnak a helyzetről, ezt is meg kell változtatni. Aztán a lefegyverkezési programok végrehajtására is szükség van. Az IOM különböző projekteket finanszíroz, az um, ICRC azonban több tud ebben részt venni. Nincsen megfelelő uh, nemzeti uh, jogi keret erre. Ami a negyedik uh, pontot illeti, nagyon fontos az, hogy kötő érvényű határidőket um, határozzanak meg, és ezek nem, ezeket nem szabad megengedni, hogy, hogy ne tartsák be. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy arra ösztönözzük az összes tagállamot, hogy amennyiben tudnak hatást gyakorolni másokra, akkor azt használják ki, és próbáljanak hatni a kormányra, a sri lankai kormányra. azt ígérték az IMF-nek, hogy az év vége előtt a belső menekültek 70-80%-át újra hazaengedik, segítik a hazatérésüket. Már nincs túl sok idő az év végéig hátra, de még semmilyen előrelépés nem került sor, előrelépésre nem került sor a demokratikus jogok helyreállítására mindenképpen szükség van, és azt is biztosítanunk kell, hogy a nemzetközi nyújtásra adott, keretében adott pénzt sem szabad tehát biztosítani kell, hogy ezt megfelelően költik el, és nem az újabb etnikai konfliktusok kirobbantásához vezet. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen ezt a bemutatót, ezt a bevezetőt, nagyon gyakorlati javaslatokat hallottunk, amelyeket meg lehet itt vitatni. Természetesen ez a jelenlegi helyzet hosszú távon hathat a béke folyamatra. Saprio úr előadását fogjuk hallga- meghallgatni. Újságíró, emberjogi aktivista, tessék 10 percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Újságíró vagyok, sri lankai újságíró az elmúlt hat hónapban számüzetésben éltem Európában, mert az életemet veszélyeztetik, de nem csak az enyémet, hanem számos emberi jogi jogvédőjét. Az elkövetkezendő tíz percben megpróbálom E, bemutatni, hogy milyen nyomást gyakorolnak a médiára, mennyiben nyomják ezt el, hogy milyen veszélyeknek vagyunk kitéve. És megnézem, hogy a rövid és középtávú szinten az Európai Unió milyen segítséget nyújthat Sri, Lanka, Sri Lankának. Nos, tudják, hogy az elmúlt évtizedekben polgárháború dúlt Sri Lankán, és ezért a számos újságíró haláláért, gyilkosságokért felelősek a katonai szervek, kormányszervek is. Az újságírók és a média rendkívül kiélezett helyzettel néz szembe. Számos gyilkosságot dokumentáltunk, 107 újságírót és média dolgozót öltek meg, 2004 áprilisában lépett hatalomra ez a kormány, azóta több mint 30 újságírót gyilkoltak meg. Több tucat újságírót raboltak el, vetettek börtönbe, több száz újságírót aláztak meg közöttük többen vannak olyanok, akiknek az életét veszélyeztették, fenyegették. 70 újságíró hagyta el a az országot az elmúlt hónapokban, sokan Európába érkeztek. Sokan mondták azt, hogy a polgárháború végeztével a helyzet megváltozik. De ha megnézzük az elmúlt négy hónap helyzetét, azóta is újságírókat öltek meg, és véres gyilkosságokra került sor. Két nappal ezelőtt egy újságíró nő, aki az média, média elnyomása ellen tüntetést szervezett egy, egy szervezet őt felkereste az otthonában, egy katonai elnyomó, egy félkatonai szervezetnek a képviselői keresték fel otthon az otthonában, hogy megfélemlítsék 34 gyilkosságra került sor, de ezek közül egyet sem vizsgáltak meg, egyetlen jelentés sem készült, és ezen gyilkosságok közül egyet sem vizsgáltak ki. Én nem vádolom a kormányt az összes gyilkosságért, de a kormány felel azért, hogy nem vizsgálták ki ezeket a gyilkosságokat. A kormány nem mondhatja azt, hogy a háború miatt nem lehet kivizsgálásokat folytatni. A, a kormány és a korábbi külügyminiszter korábbi külügyminiszter megölték miniszterek, miniszterek is veszélyben vannak, illetve tehát számos gyilkosságra került sor, sokaknak az életét veszélyeztetik, a kormány nem tudja megoldani, nem tudja megoldani ezeket az öngyilkos merényleteket. Miért nem tudja e, kivizsgálni ezeket a gyilkosságokat, amelyekre sor került az elmúlt hónapokban. Ezt kérdezzük a kormánytól, találkoztunk az elnökkel, találkoztunk politikusokkal, azt kértük tőle, hogy legalább egy incidenset, incidenst vizsgáljanak ki. És bizonyítsák azt, hogy a, az áll, a jogállamiság védelmét tűzik zászlajukra, és hogy az újságírók élete is fontos nekik, és a média szabadsága. Azonban erre nem került sor, és ez a büntetlenséghez vezet, és a büntetlenséggel állunk szembe Sri Lankán a média szóvivője és elmondta, hogy számos példát említhetne. említhetne olyan esetekre, amikor egyes országokban a média elnyomására sor kerül, és ezt otthon, belföldön nem ítélték el, bár az egész, mindamellett, hogy az egész nemzetközi közösség elítélte ezeket. Egy miniszter pedig azt mondta a médiának, hogy, hogy nem tudnak semmit tenni, ez a szabadság és a törvények, hogyha a törvények erejével nem tudjuk az elkövetőket elkapni, akkor nem tudunk mit, mit tenni. Hogyha a bíróság erre képtelen, akkor mi sem tudunk semmit tenni ennek érdekében. Nemrégiben pedig a honvédelmi miniszter és nyilatkozott ebben a témában. Két, ember, két kategória van, a, a, mm, a csalók egyrészt, és másrészt pedig azok, akik a terroristák ellen harcolnak. Erre a két csoportra osztotta az embereket de nem akarják elfogadni, a kormány nem akarja elfogadni azt, hogy a média szabad, a média szabadságát biztosítani kell. Összesen 300 ezer emberről van szó. A kormány képtelen volt képtelen volt az belső menekülteket hazatelepíteni. Körülbelül 300 ezer emberről van szó, bár itt viták merültek fel ezekről a számokról. Volt, aki 400 ezerről beszélt, volt, aki sokkal kevesebbről beszélt. Ez tehát az oka annak, hogy az Európai Parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell ezzel a helyzettel, a sri lankai helyzettel. Mit tehetünk Sri Lankán? Nemrégiben egy tamil újságíró újságírót 20 éves munkatáborra ítéltek, mert két cikket írt. A kormány szóvivője pedig azt nyilatkozta, hogy a kormány ellenes cikkek miatt kellett menekült táborba küldeni ezt a szemét. Két, összesen két cikkről van szó korábbi tamil tigris vezetők lettek miniszterek, és minden, és emellett pedig ezt az újságírót, ezt a tamil újságírót, aki két cikket írt, őt húsz évre menekül, munkatáborra ítélték. Azt követeljük tehát, hogy ezt az újságírót szabadítsák ki. Kiosztottam egy anyagot, távú követeléseink a következők. Azóta azonnal meg kell szüntetni a, média elleni támadásokat, zaklatásokat, azonnal teljesen átlátható vizsgálatot kell indítani a média tagjaival kapcsolatban, az fogvatartottakkal kapcsolatban. Már e, egyes lépésekre sor került a szólásszabadság biztosítása érdekében. Hosszú távon, elnök asszony, az Európai par- már többször is küldött ajánlásokat a sri lankai kormánynak. A hatalmas állam által kontrollált médiát át kell alakítani valódi szabad médiává. Ehhez nagyon sok változásra van szükség. Nincs jogunk a tájékoztatáshoz Sri Lankán, pedig hosszú távon ezt mindenképpen biztosítani kell. Az információhoz való jog hiánya nem felel meg a nemzetközi sztenderneknek. És hosszú távon és középtávon is biztosítani kell azt, hogy olyan lépéseket tegyünk, amely a szabadsághoz vezető úton biztosítja a szabad médiát is. Ami pedig a fogvatartó táborokat illeti. Lehet, hogy önöket meglepi az, amit mondok kormány tisztviselői meglátogathatták ezeket a táborokat, viszont a, még az ellenzék képviselői sem látogathatták meg. Parlamenti képviselőket sem engedtek be ezekbe a táborokba. Egyetlen független újságíró sem kereshette föl az elmúlt négy hónap alatt ezeket az embereket. A politikusok egyes politikusok hozzáférhetnek, a kormány tisztviselői meglátogathatták, de az ellenzék nem. Ami ezekkel az emberekkel történt, mi történik ezekkel az emberekkel? Nincs szabad véleménynyilvánítás, nincsen szabad média, nem tudjuk a jogaikat biztosítani. Köszönöm. Kiitos, herra Desapria. Myöskin te esititte useita. Nagyon köszönöm, Desapria úr. Rávilágított rövid távú és hosszú távú célokra egyaránt. És nyilvánvaló bátornak kell lennünk, bátornak kell lennünk, amikor ezzel a problémával foglalkozunk, és eh, ahogyan ön is eh, elmondta, mindaz, amit öntől hallottunk, emlékeztetett engem a tegnapi Oroszországgal kapcsolatos vitánkra, ahol szintén kiemeltük, mennyire fontos a bátor szembenállás eh, egy olyan helyzetben, ahol a média nem tud szabadon működni, erre Sri Lankán is nagyon nagy szükség van. A következő hozzászólónk a humanitárius fellépések koordinációjával foglalkozó eh, kollega Antoine Gerard úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! és különösen köszönöm azt, hogy a humanitárius aggályokkal is foglalkoznak a meghallgatás során. Nem akarom megismételni azt, amit a kollégáim elmondtak, nagyon jól felvázolták a helyzetet. Én inkább azzal foglalkoznék, hogy az ENSZ eh, humanitárius fellépés koordinálásával foglalkozó hivatala mit tesz, és milyen erőfeszítéseket teszünk eh, annak érdekében, hogy az emberek visszatérhessenek otthonaikba. A táborok helyzetéről hallottunk. Nyilvánvaló, hogy itt eh, tartós megoldást kell találni. A kollégám elmondta, hogy nagyon túlzsúfoltak ezek a táborok. Itt olyan táborokról beszélünk, eh, eh, tehát ahol rengeteg ember él, és nem csak, hogy a szabadságukban vannak korlátozva, nem hagyhatják el ezt a tábort, hanem amióta ezeket az embereket összegyűjtötték ezekben a táborokban, nagyon sok minden történt. És már augusztusban láttuk a monszun és a természeti katasztrófák el is pusztították a táborok egy részét, ami tovább súlyosbította a, az ott élő menekültek helyzetét. A fizikai körülmények tehát nagyon rosszak és foglalkoznunk kell még ezekkel a, ezeknek a táboroknak a jellegével. A az újságíró kollega elmondta, hogy a silankai kormány szó nagy nyomást gyakorol ezekre a belső menekültekre. Nagyon csalódottak vagyunk amiatt, hogy nagyon kevés előrelépés történt a menekültek helyzetének a javítása kapcsán. Itt továbbra is továbbra sincs lehetőségük arra, hogy elhagyják ezt a területet, vagy a rokonaikkal találkozzanak. Nyomon követjük a kormány politikáját, és a sirankai kormányt továbbra is felszólítjuk arra, hogy sürgősen alakítsák át ezeket a táborokat, és tartsák tiszteletben az ott lévők jogait. Részben úgy, hogy helyreállítják a mozgásszabadságukat, részben, hogy visszatérhessenek a e, származási helyükre, vagy ahol élnek. Különböző megoldási lehetőségek vannak a e, politikai ügyekért felelős kollégánk e, Lin Pasco ellátogatott Sirankába e, szeptember 9 és 15-e között, és volt a Kenning professzor, a főtitkárság egyik munkatársa, szintén járt Sri Lankán. A az meghallgatás anyagához hozzátettem a sajtó közleményt, amelyet a Killing tapasztalatai alapján állítottunk össze. Ebben nagyon jó benne van, hogy mi mit kérünk. New Yorkban a főtitkár találkozott Sri Lanka miniszterelnökével, és a külügyminiszterrel is. Fontos, hogy folyamatosan nemzetközi támogatást adjunk, és tüzetesen vizsgáljuk a helyzetet, kikényszerítsük a sirankai kormánytól, hogy tegyen valamit. Biztosítani kell, hogy a menekültek visszatéressenek a nemzetközi elvekkel összhangban a, arra a helyre, ahonnan el kellett menekülniük. És a sri lankai kormány arra kötelezte magát, hogy az összes menekült 70%-ának a visszatérését biztosítja a Tészakon. Ugyanakkor jelenleg a kormány még nem dolgozott ki egy átfogó tervet a menekültek visszatérésére vonatkozóan. Ezért azt ajánljuk, ezért az mi számunkra is nagyon nehéz, hogy ajánlásokat dolgozzunk ki, vagy támogassuk a kormányt. Folyamatosan biztatjuk a kormányt, a srilankai kormányt különböző alkalmakon, amikor találkoztunk kormányképviselőkkel, hogy ismertessék meg a nemzetközi közösséggel ezt a tervüket, és a különböző humanitárius szervezetekkel, akik jelen vannak Silankán, szintén konzultáljanak. A silankai kormány és az ENSZ, valamint humanitárius szervezetek között szorosabb együttműködésre, párbeszédre van szükség, kölcsönös tisztelet alapján a korábbi konfliktus övezethez való hozzáférést is biztosítani kell, hogy a jelenlegi menekültek számára is. Az újságíró kollega is elmondta, nagyon fontos, hogy összegyűjtsük az emberek tanulságtételét, hogy jobban fel tudjuk mérni a helyzetet. Az Európai Unió nagyon konstruktív szerepet játszik az egész ügyben, és továbbra is várjuk a támogatást, a humanitárius segítséget. Különösen az a visszhang a helyzetre adott válasz volt nagyon hasznos. Őszintén a megbékélést kell elősegíteni, és ehhez szükség van arra, hogy jól bánjanak, a nemzetközi joggal összhangban bánjanak ezekkel a belső menekültekkel. Továbbra is fontosnak tartjuk azt, hogy gyorsabban biztosítani kell a menekültek szabad mozgását és minél előbb visszatérését ugyanis borzasztó nehéz hosszú távon fenntartani a humanitárius segélyt. Fontos, hogy a donorok és a legfontosabb támogatók, mint az Európai Unió, ne csak támogatást adjanak, hanem kövessék nyomon a sirankai kormány intézkedéseit, hogy azok bent betartják-e a nemzetközi standardokat és humanitárius elveket. Elnök asszony az EU-val tovább is kíván, folytatni kívánjuk a párbeszédet. Köszönöm szépen Zserár úr. Nagyon köszönöm az előadását, vagy az elmondottakat. hallottunk arról, hogy milyen formában tudnánk, vagy tudna az Európai Unió segítséget, támogatást nyújtani Sri Lankának, és természetesen a humanitárius elvek szabályok betartása rendkívül lényeges. Az utolsó negyedik előadást a bizottság képviselőjétől hallgatjuk meg, aki arról is fog konkrétan beszélni, hogy a GSP plusz rendszer alkalmazása Sri Lankával kapcsolatban hogyan alakul majd. Tehát Rolf Timans úr és Tír úr, akik szól először, ők ketten képviselik a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mielőtt a GSP pluszról, az általános preferenciáról beszélnék, röviden hagyd szóljak én is a humanitárius helyzetről. Azzal kellene kezdenem, hogy nem csak a bizottságnak az a véleménye, hanem általában az EU-nak, hogy a humanitárius helyzet, a táborokban lévő menekültek helyzete, ahogy az ENSZ-es kollégánk is elmondta, a legfontosabb kérdés, amelyel jelenleg foglalkozunk. És az ENSZ főtitkára is világossá tette, hogy a nemzetközi közösség mennyire aggódik a helyzet miatt. Egyre nagyobb a félelem, hogy a helyzet alakulásával kapcsolatban félnek arra, hogy végtelen ideig ezekben a táborokban maradnak a menekültek, ahol most vannak, vagy esetleg valahol máshol. És ilyen nagyszámú ember fogvatartása mindenképpen aránytalan, és konfliktusban van a nemzetközi egyezmények fő elveivel. Általánosságban, tehát súlyosan aggaszt minket a humanitárius helyzet, és ezzel kapcsolatban több nyilatkozatot is tettünk. Talán az egyik legfontosabb kérdés a közelmúltbeli események kapcsán az, hogy nem látunk semmi olyat, ami a gazdagáinkat eloszlatná, továbbra is teljes mindetlenséget élveznek, úgymond a az elkövetők, és a, a kormányt meg kell, meg kell, a tamilokat meg kell győzni arról, hogy ők már nem célpontjai semmilyen erőszaknak Azért kritikus fontosságú a helyzet, nem csak most, hanem silanka hosszú távú jövőjével kapcsolatban is. A tamil közösség érzelmei kulcsfontosságúak a beli viszonyjal kapcsolatban, hát hiszen Nayakam újságíró elítélése 20 évi kényszer munkára, hát ez nyilvánvalóan nem ez egy rendkívül sokkoló eset. És nem csak az újságíró miatt aggódunk, hanem azért is, hogy ez milyen üzenetet hordoz a kormány szándékaival kapcsolatban. Tehát röviden, az EU nem akar ítéletet alkotni Sri Lankával kapcsolatban, de azt igenis akarjuk, hogy érjen véget a menekültek bezárása, fogvatartása, és a büntetlenséget biztosító szükségállapot intézkedéseknek is vessenek véget. Vissza kell térni a jog, jogállamiság útjára Sri Lankának, és a 17. alkotmány módosítást érvényesíteni kell, mi ezt mindig is támogattuk tenni akarunk, de szükség van arra, hogy a sirankai kormány is elismerje, hogy ezeket az aggályokat nem csak a, az európai közösség, hanem a tagállamok agályai is nagyon komolyak. beszédet folytattunk a sirankai kollégákkal több esetben is, de úgy tűnik, még mindig meg kell győznünk őket arról, hogy itt nagyon nagy problémával állunk szemben, és tartós megoldás csak akkor születik, hogyha a nemzetközi közösség által feltárt problémákra hathatós megoldást találnak. Most arra kértek, hogy a GSP pluszról is beszéljek. Ugyan tudják, ez egy olyan eszköz, aminek az alapja egy megállapodás az EU és bizonyos fejlődő országok között, plusz tehát a GSP-n magán túlmutató engedményeket adunk, kereskedelmi engedményeket, és 27 nemzetközi egyezményt közöttünk ezzel kapcsolatban. Tavaly döntöttünk úgy, hogy egy vizsgálatot indítunk, megvizsgáljuk három egyezmény, milyen jól működik, vagy működik-e. És sajnos annak ellenére, hogy Sri Lanka kedvezményezettje a GSP Plusnak nem működött együtt ebben a vizsgálatban, nem működött együtt azokkal a szakértőkkel, akik elmentek Sri Lankára, hogy vizsgálják a helyzetet. Az eredmény, illetve a végső döntés, amit a bizottság majd meghoz, ezeknek a alapját a tények alkotják majd, és a bizottság figyelembe fogja venni a Sri Lankára vonatkozó más csatornákkal, a forrásokból származó információkat is. Ami a vizsgálatot magát illeti, ennek egy évvel azután lesz vége, hogy vagy elindult, tehát a jogi követelményeknek megfelelően, eh, ami konkrétan azt jelenti, hogy október közepén ér véget, a, vagy zárul le ez a vizsgálat. A három független szakértő eh, készíti el a jelentést, és a bizottság ezt követően a vizsgált eredmény alapján elkészíti a saját végső jelentését, és utána meglátjuk, hogy Sri Lanka erre hogyan reagál. Tehát Sri Lankának lesz lehetősége arra, hogy kommentálja a jelentést. Hogyha a bizottság úgy dönt, hogy az ideiglenesen ebből ki visszavonulunk ebből az egyezményből, akkor a miniszterek tanácsának kell dönteni arról, hogy ideiglenesen megvonjuk Silankától a GSP plusz szarjáró előnyöket. Hogyha a tanács így dönt, akkor ennek a döntésnek, ez a döntés hat hónap múlva lép hatályba. A GSP plusz eszköz, szeretném kihangsúlyozni, nem büntető jellegű, ez inkább ösztönző jellegű instrumentum és szeretnék rámutatni arra, hogy még akkor is, hogyha visszavonnánk ezt a kedvezményt ideglenesen, de a kormány utána a lépéseket tenne, hogy javítson a helyzeten és megfeleljen a nemzetközi egyezménynek, akkor a bizottság bármikor előterjeszthet egy új javaslatot arra vonatkozóan, hogy visszaállítsuk a kedvezményezett státuszt. És ezért folyamatosan együttműködünk a silankai kormányjal, kidolgozunk egy úti tervet, aminek az eredménye a kapcsolatok javítása. Recepaksa elnök kijelölt egy miniszteri csapatot a GSP Plus vizsgálata kapcsolatban, akiknek a feladata az, hogy közösen dolgozzák ki a mi három szakértőnk által elkészített jelentésre adott reagálást vagy választ. Mi tudjuk, hogy hát elég későn érkezik majd meg ez a válasz, mert csak két hét múlva kész lesz a jelentés. Még egyszer konkrét előrelépést akarunk, és ennek az előrelépésnek demonstrálnia kell, hogy Sri Lanka megtette azokat a lépéseket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a eh, rendelettel összhangban járjanak el. Köszönöm szépen a bizottságnak, Tír úrnak az elmondottakat. És most talán ebben a pillanatban, még mielőtt Timan szurát eh, meghallgatnánk, eh, megakadnám a szót, eh, vagy meg kellene adnom a szót a Sri Lankai nagykövetség képviselőjének, akinek ugyanígy, mint a többieknek 10 perc áll rendelkezésére. Üdvözlöm itt a szakbizottságban, és gondolom, hogy választ fog adni néhány elhangzott aggályra, felvetésre. Meghallgatnám a kérdéseket, és aztán válaszolnék rájuk, úgyhogy inkább a végén szeretnék szólni. Körülbelül másfél órás vitáról van itt szó, négy széles témáról. Ahogy korábban kértem, egy kicsit több időt adjanak nekem, hogy tudjak válaszolni az összes kérdésre. Nos, el kell mondanom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha most tudnánk, tudna mondani nekünk valamit, nagyon hasznos lenne. Nem gondolom, hogy újdonságokat hallott, újdonságokat mondtunk önnek, és általában a 10 percet be kell tartanunk, hiszen számos képviselőnk van, aki szeretne hozzászólni. De a vita után majd még fogok tudni a hozzászólási időt adni, hogyha erre szükség van. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, főleg négy kérdés merült föl az előzőekben, amelyekről vitáztak az elmúlt órában. Akkor hadd kezdjem az belföldi menekültekkel, hiszen ők azok, akik a legfontosabb tényezőt képezik, őrájuk kell a leginkább odafigyelni. Sajnos a szomorúsággal tölt el, hogy ezt a kérdést, a belföldi menekültek eh, kérdését eszközként eh, kezelik itt, és nem igazán a menekültekre koncentrálnak ennek során. Miért mondom ezt, elnök asszony? Nos, azért, mert eh, ma igen vannak biztonsági aggodalmak, hiszen 280 ezer emberről van szó, és vannak közülük olyanok, akik a tamil tigrisekhez tartoztak korábban, káderek, összefüggen, kapcsolatokat ápolnak velük, és információk alapján azok közül, akiket letartóztattak, információkat kaptunk erről a mozgalomról, és úgy gondoljuk, hogy még mindig vannak közöttük olyanok, akik tehát a tamil tigrisekkel tartják a kapcsolatot. Nemrégiben Genfben a természeti katasztrófákért felelős miniszter nyilatkozott, és azt mondta, hogy az, a belföldi menekülteknek körülbelül egy hatoda, egy hatodát hazaengedték, vagy, vagy áttelepítették. Nos, mindez az elmúlt négy hónapon belül történt, tehát miután a tamil tigrisek általi terrorista cselekményeknek vége lett, onnantól kezdve négy hónap alatt. Van itt nálam egy térkép, és ez a térkép azt mutatja, hogy mely országokban vannak belföldi menekültek. Látom, hogy Azerbajdzsánban kb. 600 ezer belföldi menekült van, Grúziában kb. 300 ezer. Aztán számos más országot is sorolhatnék. Miért pont Sri Lankát célozták meg? Mi itt nagyon sok mindent teszünk ezen a, ezen a területen. Tegnap volt egy Tegnap elhangzott a kiállítás megnyitón, hogy mi a kérdés, vagy mi a válasz, a pohár félig tele van, vagy félig üres? Ahogy már mondtam, számos erőfeszítést teszünk. Számos menekültet áttelepítettünk, lépéseket teszünk, vannak olyan személyek, akik haza szeretnének térni a családokkal, családjukkal szeretnének élni. Erre sor fog kerülni az elkövetkezendő hónapokban. A kormány úgy döntött, hogy a 288 ezer emberből körülbelül százezer már kapott személyigazolványt, 150 ezernek a biz, ö, ö, az átvilágítására sor került, és a többieknek pedig olyan igazolványt adunk, amelyekkel egy napra elhagyhatják a tábort. Tehát azért az nem igaz, hogy Sri Lankai kormány semmit nem tesz ezen emberek érdekében. Még egy dolgot hadd mondjak. Ezen belföldi menekültek közül több mint 160 ezer 160 ezer kapcsolatban már felmerültek bizonyos információk, és ami az kiegészítő élelmiszert segélyt illeti. Nos, a amikor a nemzetközi ügynökséget, ügynökséget kérdezték, akkor megkérdezték tőlünk, hogy nem tudjuk-e, hogy mennyire sebezhető, mennyire érzékeny kérdésről van szó. Hát tudtuk, hogy mennyire fontos kérdésről van szó. Ma itt most szenvedünk attól a helyzettől, hogy amikor megépültek ezek a táborok, ezek a menekültáborok, akkor nem, cement, nem alapozták le ezeket, hogy ezeket nem megfelelő módon építették föl. Most szenvedünk attól, hogy a, hogy a WC-k milyen állapotban vannak, a higiéniai állapotok milyenek, azért, mert átmenetire tervezték ezt az egész helyzetet. Az 50 négy emberjogi aktivista bemehetett a táborokra. Miért nem kérdezik meg őket, hogy mi, mi történt ott? Ők adhatnának információt. Itt van egy térkép nálam, amely az összes területet tartalmazza északon. Ezeket a területeket kell először az aknáktól megszabadítani. Láthatják, hogy mely területekről van szó, milyen nagy sűrűn lakott területekről van szó. Úgy gondoljuk, hogy ha az emberek hazatérnek, akkor biztonságban kell, hogy éljenek, mezőgazdasági tevékenységet kell, hogy kezdjenek. Sajnos nem halljuk a hozzászólót, mert nagyon messze van a mikrofontól. Nagyon sok embert próbálunk hazatéríteni, és teljesen logikus az, hogy azok a személyek, akik most táborban vannak, a Vavunia táborban vannak, hamarosan hazatérhessenek, de addig biztonságosá kell tenni ezt a területet, addig átmeneti menekült táborban kell élniük. Amikor azt mondják, hogy semmi nem történt, ez, ez, ez nem igaz, ez helytelen. A másik dolog, amit szeretnék mondani, a GSP-vel kapcsolatban, erre majd még visszatérek később, de egy dolgot hadd mondjak el a média szabadságával kapcsolatban, ezt eh, hadd hangsúlyozza. Eh, Tiszenájkom úr, aki nagyon eh, jó barátom, én magam is újságíró voltam, mind a ketten említették azt, hogy egy valakit 20 éves munkatáborra ítéltek azért, mert írt két cikket. Ez nem igaz, ez így önmagában nem igaz. Megfelelő eljárásra került sor, igazságos eljárásra került sor, ami 18 hónapig tart. Az egyik vád az volt, hogy három cikket írt, emiatt 5 évet kapott, ez csak az egyik vád volt. Volt más, volt vád is, mégpedig az, hogy ezek közül a cikkek közül kettő kettő izgatásra alkalmas volt, és tárgyalásra került sor, bizonyítékokat gyűjtöttünk, és az egyik állításával kapcsolatban korrekciót, tehát kiigazítást, kiigazítást tett nyilván, nyilvánosság, hozott nyilvánosságra az újságíró. Hogyha az egyik cikkében kiigazítást tesz, kiigazítást tesz, akkor a többivel kapcsolatban miért nem tette ezt meg? nézzük meg ezt a helyzetet azért egy kicsit árnyaltabban. Ugyanez a bírósági e, rendszert ugyanez működött akkor, amikor az embereket Vavuniából e, elvitték, és e, a hadseregbe vitték őket. Igen, persze vannak problémáink, persze, hogy vannak problémáink, tudjuk, ezt senki nem vonja kétségbe, még Sri Lankán sem, de ez másik kérdés. Végezetül, még egy dologra utalnék. Az egyik előadó azt mondja, hogy, hogy ő, ő számüzetésben él. Sunanda Desprapia hat hónapja számüzetésben él. Most itt azt látom, elnök asszony, egy, egy egy politikai intézetnek a munkatársától, vagy igazgatójától egy nyilatkozatát olvasom, hogy hogy Desepria úr egy pénzügyi vizsgálat után vissza kellett, hogy fizessen bizonyos összegeket, olyan, amelyeket olyan projektekért kapott, amelyekért ő volt felelős. Emellett a korábbi Sunday Leader szerkesztőjének a nyilatkozatát is olvasom 2009 májusából. Itt is újságírók és média aktivistákról van szó, akik, akiket visszaélésekkel vádolnak, pénzügyi visszaélésekkel vádolnak. Nos, itt van ez a két dokumentum nálam. Ez az a személy, aki most a szabad újságírásról, a szabad sajtóról beszél önöknek. Deszapia úr visszaélt azzal a privilégiummal, hogy a sajtót támogathatta, sajtót képviselte, elviselhette, és hiteltelenné tette az, a sajtót. Azt is el szeretném mondani, hogy amikor Sri Lankáról, akkor beszélnek, akkor olyan újságírókat hívjanak meg, akik tiszta újságírók, akiknek nincsenek a pincéjükben hullák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiitos herra suurlähettiläs. Kiitän teitä siitä, että pysyitte tässä. Köszönöm szépen, excellenciás uram. Köszönöm szépen, hogy betartotta hozzászólási idejét. Természetesen tiszteletben tartjuk az az ön hozzászólási jogát az Európai Parlamentben, de a többiek hozzászólási jogát is szeretnénk tiszteletben tartani. Mártin úr a szó most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, nagyon hát szemfelnyitó hozzászólásokat hallottunk, és hát tisztázták a helyzetet az országban. Nos, mi parlamenti képviselők vagyunk, és ezért az emberi jogi kérdések különösen érdekelnek bennünket, ez a szakbizottság is tartott március végén egy meghallgatást ezzel a témával kapcsolatban, nagyon aktívak vagyunk a témában. Nem kell elmondanom önnek vagy a parlamenti képviselőknek, de talán a vendégeinknek elmondhatom, hogy ez a szakbizottság, ez soha nem nem egyik oldalon vagy másik oldalon foglal állást, mindig az emberi jogokat tartja szem előtt. Fontosnak tartjuk az igazság megtalálását az én személyes véleményem az, hogy a sri lankai kormány elszalasztott egy nagyon fontos alkalmat. Pedig segíthetett volna a megbékélésben az országban. Egyetértek a vendégeinkkel, akik azt mondták, hogy a tamilok, nem a tamil tigrisekről beszélek, a tamilokról beszélek, tehát a tamil népesség igen, való bánásmód, a, a bizalmatlanság, feszültség légkörét alakítja ki újra. Pedig itt lett volna a lehetőség a megbékélésre, és ezt most elszalasztották. Most a belső menekültek problémájával kell foglalkoznunk. Mi azt látjuk, hogy az ENSZ, az Európai Unió, illetve más szervezetek nem igazán kapnak hozzáférést ezekhez a táborokhoz, nem igazán tudják értékelni a helyzetet ezekben a táborokban. És felmerül a kérdés, hogyha hogyha minden rendben van a táborokban, akkor miért nem lehet be, bejutni ide? És ez csak a bizalmatlanságot erősíti. És ez hogy az ország egyes emberek kaptak napi távozási, távozásra feljogosító igazolványokat, akkor miért nem kaptak teljes eltávozást? Miért nem térhetnek haza? Nem gondolom, hogy, hogy valódi erőfeszítéseket tesznek arra, hogy tényleg átvilágítsák az embereket ezekben a táborokban, hogy tényleg össz, kapcsolatokat ápolnak-e a tamil tigrisekkel. Nyilván nem akarom az etnikai tisztogatás kifejezést ö, ö, ö, használni, de úgy tűnik, hogy meg akarják akadályozni, hogy ezek az emberek visszatérjenek a saját régiójukba. Nem gondolom, hogy segíteni fog a kormánynak ez az egész helyzet, és ami a GSP-t illeti, én a kereskedelmi, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja is vagyok, és szerintem nagyon óvatosan kellene alkalmazni a GSP eszközt. A GSP az persze nem büntetés, olyan országoknak adjuk a GSP-t, akik, amelyek véleményünk szerint tiszteletben tartják az emberi jogokat. Hogyha egy ország GSP Plus-ban részesül, és nem működik együtt az Európai Unió e, szerveivel, ez már felvetné azt e, a, e, annak a kérdését, hogy újra kell, meg kell vizsgálni, hogy tényleg jogosultak-e a GSP-re, vagy nem. Nem szabad alulértékelni ezt a kérdést. Én nem igazán tartottam megelégedésre okot adónak, amit a médiában olvastam erről a kérdésről. A kormány azt, azt állítja, hogy nem kapták meg a jelentésünket, pedig úgy gondoljuk, hogy megkapták. Nos, ez egy jelentés, amelyben amely, amely hogyha igaz, akkor valószínűleg vissza kellene vonnunk a GSP plus Martin. Nagyon köszönöm, Martin úr. Lochbiller asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is hozzászólni a belső menekültek kérdéséhez. Az előttem szólók már elmondták, nagyon sok információt kaptunk, részletes információt is a Sri Lankai nagykövetségtől, és azt szeretném javasolni, persze nincs kételjem, hogy sürgető a fellépés, és azonnali cselekedetre van szükség, de ezzel együtt meg kellene fontolni talán, hogy ez a szakbizottság még egyszer forduljon a silankai kormányhoz, és nyomatékosan szólítsa fel arra, hogy ahogy az, az ENSZ, hogy az ENSZ és az UNICEF munkatársait engedjék be ismét a táborokba. Ez nagyon fontos. A nagykövet úr azt mondta, hogy többeket már szabadon engedtek. Nos, az hát Amnesty International egyik jelentésében az szerepel, hogy igen, már augusztusban 800 hindu és katolikus egyházi szemét szabadon engedtek, de a probléma az, hogy ezek az emberek nem térhetnek vissza a korábbi falvaikba. És itt külön említenek ilyen különleges biztonsági övezeteket, amelyet a hadsereg használ. Tehát itt több lépcsős a folyamat. Először szabadon kell engedni őket, hogy a saját közösségükbe visszatérhessenek, de hát ott hosszú távon, ha nem maradhatnak, akkor a probléma nincs megoldva. Azután hallottuk azt, hogy Sri Lankában nagyon sok újságírót üldöznek, akár meg is gyilkolnak, és nincs büntető eljárás, nem indul büntető eljárás. A tegnapi helyzethez hasonlóan, amikor Oroszországról beszéltünk, itt is hasonló a helyzet, és nagyon fontos az, hogy fellépjünk a büntetlenség ellen, a silankai kormányt fel kell szólítani arra, hogy igenis indítson büntető eljárás, próbálja felderíteni, hogy kik eh, rejlenek meg az ilyen gyilkosságok mögött, eh, kik rejtőznek e mögött. És eh, azt is kérni kell, hogy az ENSZ a média szabadságát vizsgáló külön megbízottját és az ő ajánl, hívják meg, és az ő ajánlásait hajtsák végre. Hallottunk egy nyilatkozatot, és eh, amit az International Crisis Group képviselője mondott, nagyon lényeges, tehát a 30 éve tartó brutális eh, konfliktus után, amelyben szingalézek, tamilok eh, és muzulmanok egyaránt borzasztóan sokat szenvedtek, az egész ország szenvedett, tehát most a kormány eh, hagyjon fel azzal, hogy különbséget tesz emberek között, és azt mondja, hogy valaki vagy áruló, vagy terrorista. Itt egy politikai megoldást kell találni, hiszen ez a megosztottság volt a konfliktus forrása. És ebben a szellemben kellene ezt a vitát itt a parlamentben is eh, folytatnunk. Itt eh, nem egyoldalúan akarunk eljárni, hanem bármelyik mindegyik etnikai csoporthoz tartozó emberek mellett vagyunk. Köszönöm szépen. Mind a két képviselőtársunk nagyon pragmatikus javaslatokat is tett, és azt hiszem, hogy Lachmiller asszonyt meghallgatva valóban egyetértünk azzal, amit ő mondott, hogy a sri lankai vezetéstől mit várunk el elsősorban, mindenképpen biztosítani kell, hogy az ENSZ munkatársai bejussanak ezekbe a táborokba. Most azt szeretném javasolni, hogy hallgassuk meg a vendégeinktől a véleményüket, és végezetül még talán meghallgathatjuk ismét a bizottság képviselőit. Még van egy fél óránk, ez ebbe belefér, hogyha mindenki viszonylag röviden szól hozzá. Tehát Strohein úrnak adom meg először a szót, utána de Sapria és Gerard úrak következnek. Nagyon köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta a szót. Igen, elég egyetértünk eh, itt lévők, eh, és az egész világ tulajdonképpen egyetért nagyjából abban, hogy milyen nagyobb probléma itt a menekültekkel kapcsolatban. A sajtó szabadságról szólva szeretném kihangsúlyozni, hogy ahelyett, hogy a Sri Lankában a e, sajtószabadság kérdésével foglalkozzanak, úgy döntöttek, hogy inkább megtámadják az újságírókat. Ez pedig e, szerintem hát e, eléggé egyértelmű. De visszatérve a menekültekhez. A nagykövet azt mondta, hogy egy hatoduka már elhagyta a tábort. Nos, soha nem láttam sehol ezt a számot. Itt van egy listám mindazokról a nyilatkozatokról, hivatalos nyilatkozatokról, amik egymásnak ellenmondóak, és amiket a kormány adott ki. Ez az egy hatod, ez sehol nem szerepel. Ezt felírom a listára, hogyha ezt alá tudja támasztani valamivel, az nagyon hasznos lenne. De miért nem foglalkozunk Azerbajdzsánnal vagy Grúziával? Nos, 1994 óta, és egyébként azt mondom, hogy igenis foglalkozunk ezek őkkel is, igen, nem csak Silankát PC-ztük ki, ahogyan ön fogalmazott. Azerbajdzsánnal kapcsolatban is hétfőn jön ki majd a karabahi helyzetre vonatkozó újabb jelentés. Tehát 1994 óta kellett elhagyni a falvaikat ezeknek a menekülteknek, és 15 év után még mindig itt vannak ezek a táborok, hogy miért nem betanozták fel a vécéket, azért, mert nem állandó jellegűnek tervezték ezt a, ezeket a táborokat ez azt hiszem elég világos, egyenes válasz volt. Azt mondta, hogy már több ezer ember átment a biztonsági átvilágításon, hát nem tudok itt pontos számokat, kérem, hogy mondj, vagy nem tudtam fölírni a számot, kérem, hogy ismételje meg, ha lehet. És el tudtam mondani, hogy miért volt szükség tízezerének a biztonsági átvilágítására? Miért nem hagyhatják el egyszerűen a táborokat? Miért nem mehetnek haza a családjukhoz? Miért vannak még mindig fogva tartva gyakorlatilag? És azt hiszem, ezek voltak a legfontosabb felvetések, és hát azon kívül, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy az, hogy az újságíró visszaélt a szólásszabadság privilégiumával, mondta ön, hát ez a szólásszabadság nem privilégium, hanem alapjog. Elnök asszony, sajnos a mikrofon kikapcsolódott, nem halljuk, amit a nagykövet úr mond, mondott. elnök asszony. E, nagykövet úr, e, megismételhetné, mert nem kapcsolta be a mikrofont. Kérem, ismételje meg, amit mondott. Azt mondtam, hogy olyan benyomást keltettek, mintha én azt mondtam volna, hogy a szólásszabadság nem jog. Én csak azt mondtam, hogy ez az újságíró mit mondott. Én nem, nem mondtam semmit itt a jogról csak azt próbáltam megmagyarázni, hogy itt mindenki csak azzal foglalkozik, hogy, mit, hogy ez a cikket megírta az újságíró, és senki nem foglalkozik attól, hogy pénzt kapott ez az újságíró egy terrorista szervezettől. Nem tudom, mit szólnának, hogyha kiderült, hogy mondjuk valakinek egy alkaidától érkező csekk van a zsebében. Köszönöm. Jó, ha szükséges lesz, majd a végén önnek is ismét szót adok de most az eljárásunk szerint Di Sapria ura a következő, aki válaszol, reagál a felvetett megjegyzésekre. Köszönöm, elnök asszony. Több kérdés is felmerült. Biztonsági megfontolások, hogy biztonsági okok miatt nem tudják szabadon engedni a menekülteket. Most szeretném idézni, hogy a Sri Lanka kolábai nagykövete volt egyike azoknak, akik részt vett májusban egy Genfi találkozón, és ott szervezték meg a határozata kapcsolatos kampányt. Nos, őt tulajdonképpen ezután rögtön elbocsátotta a kormány, és múlt héten a következőt írta ez a volt nagykövet. 10 vagy 20 ezer menekült, tehát engedtek ki, de mi van a többi 200 ezerrel, akik még mindig, akiket még mindig fogva tartanak? A, tehát a volt Sri Lankai nagykövet Genfben, a Genfi nagykövet mondta azt, hogy nem nem tisztességes eljárást indítottak a az újságírókkal szemben. Drákói te- terrorista törvényt, jogszabályt alkalmazták eh, velük kapcsolatban, és nem demokratikus törvényeket. Tehát a 80-as években saját maga ez a nagyköve eh, kezdett küzdeni eh, az antidemokratikus törvény ellen, és ez a törvény a vallomást bizonyítéknak tekinti. Semmi bizonyíték nincs arra, hogy a tamiloktól származott ez a pénz. És mennyi pénzről volt itt szó? 1000, 1005, 1500 dollárról, nem tízezerről. És mire használta fel ez az újságíró pénzt? Ez a fontos. A kormány azt mondta, hogy ebből nyomtatta a magazint, tehát ebből finanszírozta a cikkeit. És azért ítélték el ezt az újságírót, mert pénzt kapott a tigrisektől azért, hogy kiadhassa a cikkeit. Tehát azért igenis a fő vád a cikkek írása volt. Nem arra kapott pénzt, hogy fegyvereket vegyen, hogy gyilkoljon, nem erőszakos cselekedet követett el, hanem ezt a pénzt arra használta fel, hogy kiadjon egy magazint, egy újságot, ezért ítélték el. És a az Al Jazeera egyik munkatársa azt mondta, hogy azért ítélték el, mert a kormány ellenes cikkeket írt. 20 évet kapott, 20 évre ítélték, és kétszerből kétszer tíz évre osztották, tíz évet, egyik cikk megírásáért tíz évet a másikért, tehát csak cikkek megírásáért ítélték el ezt az újságért húsz évre. És a 90 esben még rendőrök, akik rendőrök ma miniszterek, politikai eljárásokról van szó, demonstrálni akarják, mi történik azzal, valaki ilyen cikkeket ír. Ezeket a cikkeket 2004-ben írták, és akkor semmi nem történt a cikkek miatt. És két elnöki tanácsadó a tanulmányt tett a bíróság előtt az eljárás során, de akkor semmi nem történt. Most pedig elítél, mégis elítélték. Nem volt tehát tisztességes eljárás. És visszatérve a menekültek biztonsági helyzete. Itt van egy új elem is, a rendőrség szerint 20 ezer menekült elmenekült a táborból. Most ki felelős a táborok működtetéséért, a biztonságért? Hogyha a biztonságokok miatt a kormány nem engedi szabad őket, akkor hogy engedik meg azt, hogy 20 ezeren csak úgy e- elhagyják a tábort, kimeneküljenek? A kormány speciális rendőrfőnöke megbízottja nyilatkozott, egy nem egy kormány ellenes újságban erről, de ők számolták be erről, hogy 20 ezeren, csak hogy leléptek a táborból. És a kormány lapjában szerepelt az is, hogy 500 millió rúpiát tartanak a bankokban, 20 ezer bankszámlát nyitottak a menekültek, vannak ATM-ek a menekült táborban, és ebből vásárolnak élelmiszert. Tehát van, akinek van pénze, azt ezt megteheti, és a diaszporában élő, távol élő barátaiktól, a családjaitoktól kapnak pénzt, tehát a bank számláikon azt 500 millió rupia szerepel. Hát nem fogadom el tehát, hogy biztonsági megfontolások miatt nem lehet őket szabadon engedni. A kormánynak választ kell adni ezekre a kérdésekre és nem engem kellene személyemben támadni. Én kérem a kormányt, felhívom a kormányt arra, hogy ha be tudják bizonyítani, hogy én kaptam eh, a pénzt, eh, eh, hogyha ezek vádaskodások, ugyanilyen vádaskodásokat hát olvashatunk miniszterek ellen is, én nem fogok megtámadni sem két írhatok bármit az újságok, de én nem lettem semmi olyat, amit bizonyítani tudnának. Én csak egy konstruktív vitát szeretnék, konstruktív együttműködést a kormányal. Már találkoztunk a kormányzati képviseket, tudjuk, hogy itt egy brutális háború zajlott, most tovább akarunk lépni, meg kell vizsgálni, hogy mi, mi siklott félre, és semmihoz sehova nem vezet, ha, egymá, ha vádaskodunk de azt viszont meg kell nézni, hogy ki gyilkoltatta meg az újságírókat, ezt kérjük a kormánytól, ahhoz, hogy tovább léphessünk, először is megbékélésre van szükség. Nagyon köszönöm, Desapria úr. Köszönöm szépen ezt a konstruktív hozzászólást, és most pedig megadom a szót Cserád úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legnagyobb fórumon, az ENSZ újságírói fórumon azt mondták, azt mondták, hogy az egyik legfontosabb prioritásunk, mondja a sülankai miniszterelnök, az volt, hogy az bels, belföldi menekültek humanitárius szükségleteinek, szükségleteit kielégítsük, és biztosítsuk, hogy hazatérjenek a hazájukba. És ezek az átmeneti E, táborok meg kell, hogy feleljenek a nemzetközi sztenderdeknek, e, amelyek a mi elvárásaink is. Sri Lanka meg kíván felelni a nemzetközi e, vállalásainak az emberi jogi és humanitárius területen. Nagyon örülünk ennek a nyilatkozatnak, és nyilván világos, hogy szeretnénk azt látni, hogy a sri lankai kormány továbbra is törekvéseket tesz annak érdekében, hogy a nemzetközi humanitárius humanitárius jognak megfeleljen. Ami eh, a táborokat illeti, a menekült táborokat illeti, eh, erről mindenképpen eh, beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy a menekült táboroknak, a táboroknak definíció szerint is átmeneti jellegük kell, hogy legyen. Ezek átmenetiek kell, hogy legyenek. Az elmúlt 17 évben eh, én számos területen látogattam meg ilyen menekült táborokat, belföldi menekültekkel, és folyamatosan ezt a típusú, ezeket a típusú sztenderdeket ösztönöztük, eh, mely, melyek szerint átmeneti táborokról van szó. De mindemellett eh, meg kell, hogy feleljenek a polgárok szükségleteinek ahogy Walter Kelling professzor is tette, az ENSZ jogi elveire, az jogi iránymutatásaira utalnék, amelyek a belföldi menekültekre vonatkoznak. És nagyon sok ország aláírta ezeket. Ezek le vannak fordítva a különböző nyelvekre, a sri lankaiak is megérthetik ezeket az iránymutatásokat, és azt szeretnénk, hogyha az emberi jogi közösség és, és a kormány is mindent megtenne annak érdekében, hogy megfeleljenek ezeknek a sztenderdeknek. Az utolsó pont, amit szeretnék fölvetni, és talán mások és az Európai Bizottság is egyetért ezzel, rendkívül nehéz a helyzet, hogyha valaki emberi jogi aktivista, és ilyen területen dolgozik. Minden áldott nap. Nem tudjuk, hogy beléphetünk-e a táborba vagy nem. Folyamatosan átvizsgálnak bennünket, mert humanitárius jog, munkát végzünk nem tudjuk, hogy valaha ennek vége lesz-e. A humanitárius közösség és a humanitárius segítséget finanszírozók itt dilemmával állnak szemben. És tényleg mindent meg kell annak érdekében tennünk, hogy egyszer vége szakadjon ennek a helyzetnek, és alapvető etikus megoldást kell találni. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Valóban igaza van. Nem tolerálható ez a helyzet. és a kormány, itt ebben az esetben a sri lankai kormány nem igazán tartja tiszteletben azokat a feltételeket, amelyek között a humanitárius szervezetek dolgozni tudnak. Sokan, akik, akiket elfogtak, letartóztattak néhány hónappal ezelőtt, még mindig fogva, még mindig sokat, sokakat közülük még mindig fogva tartanak, annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség ezzel kapcsolatban felemelte már a szavát. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy akar-e hozzászólni, de előtte hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament követi az eseményeket, természetesen olvassuk a dokumentumokat. Persze vannak olyan dokumentumok, amelyeket közé kellene tenni, de nem, nem kerültek közzétételre Sri Lankán. És a probléma ezzel a helyzettel az, hogy csak olyan párbeszéd lesz a segítségünkre, amely a bizalom légkörében folyik. Tér úr az Európai Bizottság részéről eh, tájékoztatott már bennünket az Európai Bizottság munkájáról, de talán Tilmanc úr eh, ki tudja ezt egészíteni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is annyit mondanék, hogy ahogy Tévi Tér is már említette, az Európai Bizottság természetesen támogatja azokat a követeléseket, melyek szerint azonnal haza kell engedni legalábbis a belföldi menekültek nagy részét, és hozzáférés kell biztosítani a nemzetközi humanitárius munkás, munkát végzőknek. Nos, ezt mi is támogatjuk. Emellett ezen helyzet helyzeten túlmutatva más dolgok is aggasztanak bennünket, ami az emberi jogi eh, kérdést, helyzetet illeti. E, az, igazság, e, a, a, e, az igazságszolgáltatáson kívüli gyilkosságok, az eltűnt személyek, az elrablások, emberek elrablása. Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjunk, mondjuk, hogy a Sri Lankai 2006-ban az elnök által összehívott vizsgáló bizottság megszakította a munkáját, nem töltötte ki a mandátumát, ez a bizottság nem tett közzé semmiféle eredményt. Nagyon jól tudjuk és emlékszünk rá, hogy az emberi jogi segítségnyújtókat gyilkoltak meg, és mindig azt reméltük, hogy ez a bizottság majd kivizsgálja ezt a helyzetet, és közzéteszi a vizsgálat eredményeit. Emellett természetesen tudjuk, hogy, hogy folyamatosan szükségállapot van, és ennek a negatív hatásait is, ez, ennek a negatív hatásai is aggasztanak, aztán az igazságszolgáltatás függetlenségesen biztosított, és a nemzetközi elemzésekben leértékelték ezt eh, az igazságszolgáltatás minőségét. Ezeket az aggodalmakat, eh, amelyek az emberi jog, eh, alap, jogi helyzeten alapulnak, nagyon, ezek az aggodalmak nagyon messzehatóak, és nem, nem csak a sri hatóságok felelősségére koncentrálnak, ennél sokkal messzebb mennek. Tudjuk, hogy vége a polgárháborúnak, és ez gyengeséghez vezethet bizonyos területeken, de reméljük, hogy a sri lankai hatóságoknak sikerül szembenézniük a helyzettel. Megadom a szót a kollégámnak, Trier úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék hozzászólni. Meghallgattam mm, a nagy követ urat, és most ez elgondolkodtatott, hogyha mindenki végig gondolja, hogy valóban problémára merül, problémára probléma merült föl, és minden, mindannyian feladjuk azt, hogy a korábban kialakult álláspontjainkat védjük, akkor sokkal nyitottabban tudunk szembenézni ezzel a helyzettel. Aztán, eh, ami a menekültáborokat illeti, tudom, hogy nagyon nehéz ennyi embert befogadni, de miért kell őket befogadni? Miért nem lehet őket hazaengedni? A probléma, amelyekkel mi szembenézünk, A. Voltak olyan személyek, akiket kiengedtek egy táborból, de ez nem jelenti azt, hogy hazatérhettek másik táborba, másik táborba irányították át őket. Aztán jön a monszun, ez megint csak a problémákat csak növeli, a helyzetet rontja. Aztán harmadszor nem minden terület, ahonnan ezek az emberek származnak, nem mindegyik van aláaknázva. Persze tudjuk, hogy az aknamentesítésre szükség van, de ez nem minden területet érint. Azerbajdzsánban vagy Georgiában, amely területeket, országokat említett a nagykövet úr, tudom, hogy ott is vannak ilyen menekültáborok, de ott nem volt olyan nehéz bejutnunk a menekültáborokba az ICRC vagy az ENSZ munkatársai szeretnének e, e, itt bejutni, és azt vártuk volna, hogy a kormány beengedi őket, e, és megengedi nekik, hogy a hazatérőket segítsék különböző projektekkel. Azt vártuk volna, hogy a kormány támogat bennünket ebben, vízumokat ad, a menek, a, mm, az emberjogi aktivistáknak, hogy szabadon mozoghassanak. Végül pedig, ami az emberjogi kérdést illeti nem hiszem, hogy utalnom kell olyan jelentésekre, amelyek nem régiben a sajtóban jelentek meg. Több mint 30 újságírót öltek meg az elmúlt négy évben, és körülbelül 70-en vannak számüzetésben. És ez a egyet, egyetlen országból számüzetésben élő újságírókat tekintve ez a legmagasabb szám. Elnök, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen ezeket a rendkívül informatív megjegyzéseket, és várom a hivatalos jelentés benyújtását. Most pedig meg kell néznünk ennek a meghallgatásnak az eredményeit, össze kell foglalnom az, a ö, meghallgatást. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk és eljött hozzánk de most szóltak, mondja az elnök asszony, hogy a nagykövet úr szeretne hozzászólni. Természetesen megadom a szót, de kérem röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én foglalkoztam a médiával, válaszoltam a médiával kapcsolatos kérdésekre és a menekültekkel kapcsolatos kérdésekre, úgyhogy nem szeretnék nagyon részletekbe menni, de hadd mondjak el egy dolgot. Odaadtam egy anyagot önnek, elnökasszony, és egy anyagot kiadtam a képviselőknek is, amely statisztikát tartalmaz a menekültekről. aggasztott az, hogy, hogy itt a parlamenti képviselők, mint hogyha azt a véleményt képviselnék, hogy engedjük haza a menekülteket, legfeljebb, ha fölrobbannak egy aknál, hát fölrobbannak. Hát mi nem így kezeljük ezt a kérdést. Mi felelősséggel tartozunk a polgárainkért. A mi polgárainkról van szó, és nem azért fogjuk ezt megtenni, mert önök ezt akarták, hanem azért, mert mi felelősök vagyunk én, mi ezeket az embereket 30 évig elláttuk, amíg fogva tartották őket, vagy elűzték őket az otthonaikból. De ne, ne illessenek bennünket előítéletekkel, várják meg, várjanak meg egy bizonyos időt, 15 év múlva nézzék meg, hogy mi a helyzet. A második dolog, Dezsáfria úr nagyon érdekes logikát követ, ami megint az én álláspontomat igazolja. Tehát csak 1005 vagy 1500 dollárt fogadott el ez az újságíró, akiről beszéltünk. Desapria úr véleménye szerint ez teljesen elfogadható helyzet? de és, és, és semmi probléma nincsen azzal, hogy ilyen típusú cikkeket írnak és jelentetnek meg. Elnök asszony, hogyha itt valaki antiszemita cikkeket ír és jelentet meg, azzal nincsen semmi probléma? Hát ennyi erről az ügyről. Nem tudom, mennyi időm van, elnök asszony, mennyi időt kapok, mert az elnök asszony azt kéri, hogy minél hamarabb fejezze be a hozzászóló. Nos, nagykövet úr, az emberjogi helyzetet akkor hagyjuk ennyiben, erről tájékoztatást nyújtok önöknek írásban, ami a GSP Plus-t illeti. Azt mondják, hogy Sri Lanka kormánya nem tett erőfeszítéseket. Én világossá szeretném tenni azt, hogy Sri Lanka kormánya elvi kérdésből nem indított vizsgálatot. A kormányok ebben dönthetnek. Mit mondanék ezzel kapcsolatban? Itt három dolog merült fel az Európai Bizottság részéről, amelyeket meg kellett volna vizsgálni. Az Európai Bizottság ezt meg is tette. Két ülést tartottak Brüsszelben és Kalambóban a GSP plusszal kapcsolatban. Hét alkalommal ezt az anyagot nyújtottuk be, ezt ez az emberjogi aggodalmakra utal, és ezeket tartalmazza. A GSP Plus-szal kapcsolatban folyamatosan tárgyalunk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy jelentést készítenek-e a miniszterek, sajnos a szakértői jelentésre lesz-e válasz? Sajnos csalódást kell okoznom, nem lesz válasz. Az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal és az Európai Unióval együttműködünk. Azért működünk együtt, mert hogyha, hogyha hatékony döntéseket hozunk, mi a hatékony? 40, 50, 70, 80, 90 százalék? Soha senki soha senki nem elemezte ezt a kérdést az emberjogi vizsgálatokkal kapcsolatban, nincs ezzel kapcsolatban benchmark. Ami minket illet, a kormány ezt az ítéletet meghozhatja, mi elvi döntést hoztunk, Sri Lanka kormánya továbbra is együttműködik az Európai Bizottsággal, az, az aggasztó kérdéseket illetően, ami a GSP Plus-t illeti ami ilyen hiányosságaink vannak, ezeket igyekszünk kiigazítani. Minden, minden helyzet tökéletlen, az önöké ugyanúgy, mint a miénk. Éppen ezért az elmúlt héten az ENSZ képviselői akartak bejutást, kértek bejutást, más, más hivatalos képviselők is szerettek volna bejutni, amíg ez a bizottság és ez a parlament tárgyal velünk, és felelős módon és tiszteletben tartja Sri Lankát úgy, mint ahogy mi tiszteletben tartjuk önöket, akkor folyamatosan fenntartjuk a kapcsolatokat és a tárgyalásokat folytatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívták Sri Lanka képviseletében a nagykövetséget, és minden jót kívánok a szakbizottságuk munkájához. Köszönöm szépen, nagykövet úr a jövőbeni helyzet javításának érdekében eh, meghallgattuk a bizottságot is, és eh, reméli a bizottság is, hogy hamarosan elhagyhatják a táborokat a menekültek. Foglalkoztunk a bűncselekmények elköveteinek a eljárás alávonásának a problematikájával, beszéltünk a sajtószabadság nagyon súlyos ügyéről. Tudjuk, hogy ez a világ sok országában jelent ma problémát, és mindenütt megpróbálunk fellépni és megvédeni azokat az újságírókat, akik nem tudják szabadon publikálni a véleményüket. Ez egy nagyon súlyos probléma. Olyan helyzetben különösen, amikor a lakosság ilyen módon nem kap tájékoztatást. Nagykövet úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy ebben a bizottságban a világ összes országának az emberi jogi helyzetével foglalkozunk, hiszen az EU-nak minden országhoz vannak külkapcsolatai, és biztos lesz lehetőség arra, hogy megvitassuk az Azerbajdzsánban vagy Grúziában élő menekültek helyzetét, de ma nem ez volt a napi rendünkön és szeretnék David Martin kollégám nevében is válaszolni. Tudom, hogy Martin úr nem azt mondta, hogy most az embereket csak engedjék szabadon, hogy aztán robbanjanak fel az aknákon, nem. De amit valamennyien érzünk az az, hogy sajnos az ön kormánya ezt az ügyet ürügyként használja fel, arra nézve, hogy nem tesz semmit a menekültek elengedése érdekében és nagyon szeretnénk, hogyha a kormánya nagyon komolyan venné az ENSZ különleges jelentéstevőjének az ajánlásait az emberi jogi követelményeknek való megfelelés tekintetében, még akkor is, hogyha a terrorizmus ellen kell küzdeni, jó, ez is fontos, de e közben, a harc közben is világon mindenütt be kell tartani, tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Köszönöm szépen valamennyiüknek, nagyon hasznos információhoz jutott a parlament, és így tovább tud a bizottság is tárgyalni, és mi is a GSP pluszról is. Nagyon köszönöm. Most tartunk egy öt perces szünetet, és utána az albizottság kibővített elnökségének az ülése lesz.